aprieta la silla. <laughs> Siempre tienes bastante espacio por lo que se ve. <laughs> Buonasera, un saluto ai membri, un saluto ai petenti presenti. E kellemes délután kívánok mindenkinek, minden jelenlévő petícióbenyújtónak is. Azzal kezdenénk az ülésünket, hogy a napi rendet fogadjuk el. Két különös témára hívnám fel a figyelmet, a a fogyatékkal élők alapjogai az egyik ilyen téma. Egy volt bizottsági elnök helyettesünk fogja ezt tálalni, Keti Szinyot, ezt a témát valamint a ö, fogyatékkal élők Európai Fórumától. Körülbelül másfél millió ember írta alá ezt a petíciót, az első szekcióban fogunk a gyermekek jogaival foglalkozni. Egyrészt a fogyatékosság, másfelől általánosságban a ö, kiskorúak ö, általános védelme tekintetében. A második részében az ülésünknek egy másik fontos témával foglalkoznánk, táplálkozás és egészségügyi kérdésekkel, génmódosított termékek, illetve élelmiszer kiegészítők tekintetében. A 21-es ponttal kapcsolatban a Gibraltári petíciót illetően az átkerülne a holnapi napi ülésünkre a 26-os pont után. A mai és holnapi petíciós bizottság ülésen jelen lesznek az 5-ös pont benyújtói, a 7-es ponté, a 8-asé, itt Kaciolis úr fogja előadni. Kaciolis. 15-ös pontra vonatkozóan, ami a ö, gyermekek szexuális ö, kihasználásával foglalkozik, Inde Croy. 17-es pont, Brian John, a génmódosított ö, organizmusok ö, használatáról. 19-es pont Zsigben és Robert Ferkerk. 28-as pont, ez már a holnapi napi rendben van Karl Wetzel úr által. Holnap délelőtt a koordinátorok ülése után a 2009-es programot fogjuk megvitatni Bosztináró képviselő fogja előadni a biodiverzitással kapcsolatos jelentését. Ha nincs kifogás a napirendre kapcsolatban, akkor én ezt elfogadottnak tekinteném. A második pontra rátérve. Ha az előző ülések, pontosabban a február 23 és a március 22-23-ai ülések jegyzőkönyvének a jóváhagyása. Én szavazásra bocsátom, ha nincs észrevétel kifogás, akkor ezt is elfogadottnak tekintem. Tehát az előző ülések jegyzőkönyvei elfogadva. Most pedig azt közölném a kollégákkal, hogy mint minden ülés alkalmával, írásban kiosztottuk az elnök közleményeit. Ha nincs ezzel kapcsolatban a mai ülés végéi kifogás, akkor ezeket is elfogadottnak tekintenénk. Most pedig akkor térjünk rá az első petíciónk megvizsgálására. A alapjogokat illetően 360 2009-ből Keti Színoknak adom meg a szót. Um, thank you very much, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Nos, én csak a frusztráció miatt hoztam ide ezt a petíciót. 2007-ben egy egymillió millió aláírásos petíciót nyújtunk be az Európai Fogyatékosügyi Alapítvány nevében, e, és e, ez gyakorlatilag 8 hónap alatt gyűlt össze az aláírás, 8 hónap alatt 1,3 millió aláírás gyűlt össze, amely egy európai állampolgári kezdeményezéshez is elég, akkor ez még csak az alkotmány tervezetében szerepelt, később a Lisszaboni szerződéssel hatályba is lépett. Nos, ez a fogyatékosügyi ENSZ egyezmény alapján született ez a petíció, és akkor éppen az egyenlő esélyek európai évét írtuk. Nagyon sokan eh, nagy áldozatot hoztak annak érdekében, hogy összegyűjjön ez az aláírás. Én azon a nyáron feláldoztam a nyári szabadságomat, eh, ott álltam az utcasarkon és gyűjtöttem az aláírásokat. És eh, amikor aztán ezt átadtuk, ezt a petíciót Margaret Wallströmnek, Barózó úr is ott volt, akkor ők azt mondták, hogy mindenképpen foglalkozni fognak ezzel a témával, és a fogyatékosügyi kérdés mélyére néznek, majd pedig jogalkotási munkába kezdenek. Évek óta kérjük a jogszabály megszületését, egy konkrét irányelvet a fogyatékosokkal kapcsolatban, E, sőt, gyakorlatilag az időskorúakkal kapcsolatban is, hiszen az időskorúak és a fogyatékos problémák között van egy erős átfedés. Majd aztán ez a, ez a kezdeményezés eltűnt. Én egyébként hónapról hónapra megkérdeztem, hogy mikor fog jönni ez a jogszabálytervezet. E, Pötering úr is, mások is küldözgették a leveleket nekem, hogy nem tudják, nem találják, nem tudják, mit csináljanak ezzel az egész ügyjel. Ugyanezt mondta az Európai Bizottság és az EDF kérdésére, majd aztán megkérdezték, egyszer csak felhívtak bennünket, és megkérdezték, hogy visszakérik ezt a másfél millió vagy 1,3 millió aláírást, vagy beküldjük a darálóba, mert csak porosodnak a pincénkbe. Hát én ezt egy sértésnek vettem, nem vesztek el ugyanis a petíciós aláírások, és természetesen időközben elszületett, megszületett egy diszkrimináció ellenes irányelv is különböző diszkriminációkat vettek fel ebbe a jogszabályba, belevették például a fogyatékos, fogyatékkal élőket és a kor alapján való diszkriminációt is, ugyanakkor az egész kérdéssel ez így nem foglalkozik, mert az a diszkrimináció, amit a fogyatékkal élők átélnek, illetve az idősek átélnek, az nem egy magatartásból fakadó diszkrimináció. Mindenki tudja, hogy előbb-utóbb megöregednek, és egyik pillanatra a másikra rokkantá is válhat egy ember. Tehát ez nem olyan fajta nem olyan fajta diszkrimináció, amit az etnikai kisebbségek átélnek, vagy a különböző rasszok képviselői átélnek. E, itt egyszerűen csak arról van szó, hogy spórolni akarnak. Nem utálnak, nem, nem, nem, nem kedvelnek téged, egyszerűen meg akarják spórolni ezt a, ezt a pénzt. Mindig a pénzre hivatkoznak. Minden petíció, amit ebben az ügyben benyújtanak, az azért siklik ki, mert pénzbe kerül az egyenlő esélyek fenntartása, illetve a befogadó társadalom kialakítása. És az én üzenetem a bizottság felé az, hogy nem fogadom el azt, hogy a diszkrimináció ellenes irányelv, amit ez a ház elfogadott, a megoldás erre a problémára részleges megoldás, de nem a teljes megoldás. Szükség van arra, hogy megvitassuk ezt a petíciót, amit eh, több mint egy millió ember aláírt, továbbra is szükség van egy fogyatékosság és idősügyi e, e, irányelvre, és arra a pénzekre, amelyekre szükség van az, hogy a problémákat megoldjuk. Válság idején különösen világosan látszik, hogy ez mennyire súlyos probléma hiszen válság idején az első költségvetési megszorítás rögtön az időseket, illetve a fogyatékosokat sújtja. Még csak egy dolgot tennék ehhez hozzá, és aztán átadnám az EDF képviselőinek, illetve hát az elnökasszonynak. Van egy nagyon szomorú dolog itt Bulgáriával kapcsolatban. Ez az az ország, amely a legtöbb aláírást adta eh, a népességhez mérten, Eh, én egyébként eh, dolgoztam bulgáriai ügyekkel, például a eh, különböző intézetekben lévő gyerekek szörnyű sorsával. Ez egy segélykiáltás volt Bulgáriából, és teljesen ignorálták. Ez a fogyatékos ügyi kezdeményezés azért is kell, hogy megkapja a maga helyét a nap alatt, mert az ő érdekükben is szükség van ilyen irányelvekre. Köszönöm, megadnám a szót állampolgárnak. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, én a Fogyatékkal élők Európai Fórum a nevében szólalnék fel, eh, három, több mint 3 millió eh, fogyatékkal élőt képvisel, 27 tagállamból, de ezen kívül Norvégia, Izland, Macedónia, Szerbia és Albániából is. A fórum tömöríti a különböző fogyatékkal élők szervezeteit, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy azt mondjuk, hogy gyakorlatilag katalizátorként működünk ezen a területen. A fórum részt vett a bizottsággal folytatott különböző megbeszélések, vitákon is az irányelv kidolgozása kapcsán. Mm, Európában nagyon magas a fogyatékkal élők száma, és nap mint nap eh, találkoznak diszkriminációval, előítéletességgel, eh, nincs eh, megfelelő hozzáférésük az oktatáshoz, nagy részük munkanélküli, vagy nagyon alacsony jövedelmű munkát tud végezni, tehát mindennapi tevékenységükben is nagyon komoly nehézségekbe ütközik az életük, egyáltalán a közlekedés területén, a szabad mozgásuk egy nagyon távoli állom még az Európai Unióban, európai szinten, hiszen még jogalkotási akadályok is vannak, amelyek lehetetlené teszik, hogy egyik országban a másikban mobilisabban ö, mozoghassanak, és nagyon sok országban még zárt intézményekben kell, hogy lakjanak. A 1 millió 4-es kampányunk lehetővé tette, hogy egy aktívabb harcot folytassunk a diszkrimináció ellen, és hogy láthatóvá tehessünk olyan lakosokat az Európai Unióban, amelyek eddig láthatatlanok voltak. Elmagyaráznám, hogy a fórum hogy járt el. Minden uniós tagállam gyűjtött aláírásokat. Az aláírások 80%-a, több mint 80%-át személyesen gyűjtötték, nem online, és a itt Belgiumban ö, regisztrálták hivatalosan, és ellenőrizték a, az aláírásokat. 2000 aktivista 2007-ben mobilizálódott, és ők maguk hozták el ö, ö, ezt az aláírásköteget ide a parlamentbe, a bizottság elnökéhez, valamint ö, a portugál miniszterelnök helyetteshez. akkor soros elnökség portugál volt. Nos, mindennek ellenére alapvetően csalódtunk az eredményekben, illetve a válaszban is, amit az egész kezdeményezésünkre kaptunk. Kiábrándító volt az Európai Bizottság válasza. Nagyon korlátozott volt, egy levelet írtak a fórumnak, mint valamiféle aktust, amivel elismerték, hogy átvették az aláírás köteget, de semmi egyéb. A fórum nem vett részt a diszkrimináció elleni irányelv kidolgozásában, tehát egyáltalán nem felel meg ez a szöveg a tényleges fogyatékkal élők tényleges aggájainak. A diszkrimináció ellenes irányelv nem tükrözi a komplexitásában a fogyatékkal élők helyzetét. A 13-as cikk kizárólag a szerződés 13. cikkére alapul, és valamennyire a 95-ösre. Tehát egy kicsit még gyengíteni is tudja ez az irányelv egyes országok hóni jogalkotását. Nem beszélve a pénzügyi nehézségekről, Nincs arányosság egyébként az irányelv és a tagállamok javaslatai között, valamint azt is meg kell mondanom, hogy a 2020-as stratégiában nem vonták be a fogyatékkal élőket és szervezeteiket. Tehát mindazoknak, akik aláírták ezt a petíciót, hogy milyen a, az érzelmi állapotuk, hát egyfelől szeretnék ha garantálható lenne az azonos hozzáférési jog a 95-ös cikk szerint, a fórum is szeretné, ha ezeket az alapvető elveket a 2020-as Európa stratégiába alapvetően kezelné. Köszönöm szépen, hogy az elnök azt A bizottság részéről a Cüber. Thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés két fő kérdésre világít rá. Először is a formára, másrészt pedig a kampány tartalmára, illetve az aláírások tartalmára. Először is a formai kérdésekkel foglalkoznék. Az állampolgársági kezdeményezés tükrében szeretnék arra emlékeztetni, hogy az aláírásokat november 22-én 2007-ben küldték meg a bizottságnak még a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt. Tehát az állampolgársági kezdeményezés e, rendelkezései még nem voltak kötelező érvényűek. Most, hogy a szerződés hatályos, a 11.4-es cikk foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és ami az eljárásokat, illetve a feltételrendszert illeti, itt még további szabályokat kell elfogadni. Ezek a rendelkezések tehát még nem teljesen kiforrottak. Ugyanakkor, ami a tartalmat illeti, azt kell mondanom, hogy a bizottság is elkötelezett az állampolgárok részvételének erősítése iránt, és miután a Lisszaboni szerződés még nem létezett, a bizottság igyekezett a lehető legmegfelelőbb módon reagálni a petícióra, és figyelembe venni ennek a petíciónak a tartalmát a legmesszebb menőkig. A bizottság elnöke, Barroso úr, személyesen levelet küldött, amiben megerősítette, visszaigazolta az aláírások átvételét, készhezvételét. Ezeket elemeztük még időben ahhoz, hogy ezeket figyelembe vegyük a bizottság javaslatának összeállításában, ami a diszkriminációmentességet volt hivatott szorgalmazni. Tehát ez 2007 novemberében történt, ezt követte egy hatásvizsgálat, és így született meg a végső szöveg. A bizottság is tisztában van azzal, hogy bizonyos fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseket mindenféleképpen figyelembe kell venni. Júliusban van, amikor megszületett az anyag, egy külön fejezet, külön cikk foglalkozott a fogyatékossággal, és ez azért került fel a került bele a bizottság javaslatába, hogy egyenlő mértékű védelmet nyújthassunk egy konkrét irányelvhez képest. A konkrét rendelkezéseket tehát így alakítottuk ki, és egy külön cikket alkottunk e tekintetben. Ha megnézzük a jelenlegi helyzetet, az Európai Parlament már elfogadott egy, állásfog, egy véleményt 2009 április másodikán. A tanács most vizsgálja a javaslatot, a tárgyalások folyamatban vannak, időközben a Lisszaboni szerződés is hatályba lépett, a 13-as cikket a 19-es cikk váltotta fel, itt gyakorlatilag nem változott semmi, tehát egyhangúságra van szükség a tagállamok részéről a javaslat elfogadása során. Ugyanakkor a parlamentnek is hozzá kell járulnia. Ez az a változás, ami a Lisszaboni szerződés következtében megtörtént. Itt tudom, hogy még van mozgástér, és a bizottság nyilvánvalóan nem tudja előre borítékolni a tárgyalások kimenetelét, de minden esetre a javaslatban, amit 2008. július másodikán készítettünk, figyelembe vettük az aláírásokat, és azok különösen nagy számát. Köszönöm szépen. Grazie. La collega Gomez. Köszönöm, Gomez kollega. Köszönöm. Gönc. Gönc, elnézést. Köszönöm, csak azt szeretném mondani, hogy nagyszerű kezdeményezés, hihetetlen kezdeményezés összegyűjteni már a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt egy millió aláírást, és én azt gondolom, hogy a bizottságnak valamilyen módon reagálnia kell erre. Ők azt mondták itt a vita során, hogy vannak kezdeményezések, amelyeket mi is szorgalmazunk. A fogyatékosokkal foglalkozó frakcióközi csoport szintén egy fogyatékossági paktumot akar felállítani, vagy létrehozni a 2020-as stratégia keretében, ezt szállják ilyen zászlóshajó kezdeményezésnek. A Másik dolog, amit tehetünk, az az, hogy a, az ENSZ egyezmény ratifikálására biztatjuk a tagállamokat, van amelyik már ratifikálta, van amelyik csak aláírta, de még nem ratifikálta, tehát még nem teljes a folyamat, ez is egy fontos dolog lenne. A harmadik dolog pedig a diszkrimináció ellenes irányelv, és aztán miután a parlament szavazott erről, a tanácsban megrekedtek a dolgok. Tehát mi a bizottságot és a tanácsot arra szeretnénk felkérni, hogy mondjon valamit arról, hogy ez a folyamat, ez most hova tart, mert úgy tűnik, hogy ugyan végül is valahogy mozgásban van, de igen lassan. Szeretnénk, hogyha ennek a petíció, erre a petícióra születne valami válasz, mert igen széles széleskorú támogatottságot élvez egész Európában. Köszönöm. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Δεν θα πάρω το χρόνο. Köszönöm, elnök asszony. Nem használom föl teljes mértékben a rám szánt időt. Kinga kolléganőnk már megelőzőt elmondta egy részét annak, amit mondani szerettem volna. Azért szeretném valóban a bizottságtól hallani azt, hogy mi a jelenlegi álláspontja ahhoz képest, amit hallhattunk Ingától is, és hogy mit gondol az európai fogyatékossági kártyáról, kártáról. Úgy gondoljuk, hogy ennek létrehozása nagyon nagy mértékben segítené a mozgását az európai fogyatékkal élőknek Nyilvánvaló itt korlátok is léteznek, és a meghatározása sem egyszerű a fogyatékossági szinteknek, de mindenféleképpen garanciákat jelentene és könnyítené a fogyatékkal élők mozgását, és azt is garantálhatnánk, hogy a saját jogaikkal élhessenek mindenütt. Geringer kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem kívánom megismételni, ami már elhangzott az előttem szólók részéről, teljes mértékben egyetértek velük. Ez egy rendkívül fontos petíció, hiszen ez jól tükrözi az állampolgárok kezdeményezését. Én is, én magam is felelőse vagyok ennek az új kezdeményezésnek, és csak 2000 12-től, amikor a megfelelő rendelet megszületik, nyújthatnak be az állampolgárok ilyen petíciókat a Lisszaboni szerződés értelmében. Minden esetre ez a kezdeményezés, illetve ez a petíció rendkívüli és szerintem megfelelő figyelemmel kellene kezelni. Hallottuk a bizottság álláspontját, ők elégedettek az elvégzett munkával, és a petíció akcióban szereplő minden részletet figyelembe vették a, vettek a diszkrimináció ellenes irányelvben. Én minden esetre azt szeretném, hogyha a bizottság sokkal teljesebb körű választ adna, kitérve a petíció benyújtójának érveire és amelyeket nem feltétlenül vesz figyelembe konkrétan az irányelv, aminek meglehetősen általános a hatája. Sokkal általánosabb jellegű indikátorokat vesz figyelembe a diszkrimináció ellenesség vagy mentesség kapcsán, és nem konkrétan az idősekre vagy a fogyatékkal élőkre ö, kitérve. Tehát egy teljesebb körű választ várok, Kesmen kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy az elő, a korábbi alelnökünk Keti Színot körünkben van. Nagyon jó, hogyha az állampolgárok kezdeményezéssel élnek, hiszen ez alapozza meg a demokráciánk, illetve az intézményeink megfelelő működését. Ugyanakkor viszont nem képes mindenki megfelelő lépést foganatosítani. Geringer kollégát meghallgatva nem teljesen osztom a véleményét, ami az egyenlőségi horizontális irányelvet illeti, a bizottság több éve dolgozott ezen az anyagon, és azok a hiányosságok, amelyek még jelenleg léteznek, az egyenlőséget biztosító horizontális irányelvben szerepelnek. A német kormány jelezte már, hogy ezt a tanácson belül nem tudja támogatni, tekintettel a fogyatékossággal összefüggő költségekre. Minden olyan érv, ami arra vonatkozik, eh, hogy mennyibe kerül egy szolgáltatás, azt is sugalja, hogy nem akarunk, nem akarjuk szolgálni a fogyatékkal élők eh, közösségét, társadalmát. ha valaki fogyatékkal él, vagy olyan családban él, ahol fogyatékkal élő személyek vannak, mindenféleképpen figyelmet eh, érdemelnek, és ezt kell biztosítani a diszkrimináció ellenes irányelvben, a foglalkoztatás területén, a vallásra tekintettel gyakorolt diszkrimináció esetén is. Ha például valakit a fogyatéka miatt éri diszkrimináció. Ezt ugyanúgy kell kezelni, mint hogyha akár fajra, akár vallásra, vagy egyéb szempontra való tekintettel diszkriminálnák, és ezzel kell elsőként foglalkozni. Barroso elnök úr is jelezte, illetve a bizottság több körei, hogy a 13-as cikk fennmaradó területeit is kezelni kíván, kívánja. Vannak olyan vallási csoportok, amelyek tükrében az elnök módosította véleményén. És tudom, hogy a probléma zöme a mozgás, a szabad mozgással kapcsolatos, vagy a mobilitással kapcsolatos kérdésekkel is összefüggnek. Szinot, kollégával egyetértek. Sajnos a fogyatékra, fogyatékosságra, a vallásra illetve fajra vagy nemi hovatartozásra kapcsolatos diszkrimináció is érvényesül. Vannak olyan barátaim, akik fogyatékkal élnek, és egyszerűen az éttermek nem engedték be, mert az étterem tulajdonosa azt mondta, hogy az ő jelenléte rontja az üzletet. Minden Természetesen tisztában kell lennünk, hogy minden típusú diszkriminációval szemben nem tudunk egy aránt fellépni, de minden esetre ezt a javaslatot a Libé szakbizottságon belül is, ahol szintén tag vagyok, még egyszer meg kell alaposabban vizsgálni a fogyatékosság fórum keretében is, annak biztosítására, hogy minden, ami hiányzik, az napirendre kerüljön de ne ragadjunk le az általánosság szintjén. Biztosítsuk azt, hogy mind a 27 tagállam elfogadja a javaslatunkat. Nincs semmiféle kifogás arra, hogy ezeket az ügyeket tovább halogassuk. Grazie. Kollega de Rossa. Köszönöm, de Rossa kollega. Um, um, Köszönöm szépen, és elnézést kérek uh, a késésemért. Sajnálatos módon nem sikerült időbe ideérnem, de ismerem a petíciót, és ismerem a petíciónak a hátterét, és valójában teljesen egyetértek uh, Cashman úrral, és azzal, amit itt most mondott ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Azok a kérdések, amelyeket ez a petíció felvet, azok tényleg valódi kérdések és valódi problémák. Az előző parlamenti ciklusban sokat vitatkoztunk arról, hogy egy horizontális irányelv szülessen, vagy pedig az egyes diszkriminációs formákra koncentrálva külön-külön irányelv, eh, esetleg azokra vonatkozóan külön, amelyekkel eddig nem foglalkoztak az EU jogszabályok. Aztán a parlament végül úgy döntött, hogy egy horizontális eh, irányelvet fog létrehozni, egy keret irányelvet. És én azt gondolom, hogy ez fontos lenne, hogy ezt az álláspontot fenntartsuk. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ennek a petíciónak az érveit most ignoráljuk, hanem azt jelenti, hogy amennyire egyáltalán lehetséges, azokat az érveket már befogadtuk. Vannak olyan aspektusok, amelyekről a petíció benyújtói úgy gondolják, hogy még nem kellőképpen lettek befogadva. Nos, ezekre megint ki kell térni, és újra megvizsgálni, megnézni, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat megoldani, de ennek nem az a módja, hogy előről kezdünk mindent, és valami fajta szektorspecifikus, vagy, vagy fogyatékosság, kisebbség specifikus irányelvet hozunk létre. A másik dolog az pedig az, hogy egy petíció van előttünk, nem pedig egy polgári kezdeményezés, és azt gondolom, hogy itt most egy erős distinkciót kell felállítani, eh, aközött, hogy egy petíciót kap ez a parlament, amely ugye minden állampolgárnak a joga, hogy beadjon ilyen petíciót, független attól, hogy egy állampolgár adja be, vagy egy millió, ehhez a bizottsághoz fordul, és panaszkodik eh, valami miatt, eh, mert szerintük az Európai Unió mulasztásban van valamilyen problémával kapcsolatban. Az állampolgári kezdeményezés, amely még nem hatályos, és az év vége előtt nem is lesz hatályos, az azt jelenti, hogy legalább egy millió állampolgár, nem tudjuk, hogy hány tagállamból, hét vagy kilenc tagállamból kérheti a bizottságot, az Európai Bizottságot arra, hogy valami fajta jogalkotási munkát végezzen el, és az Európai Bizottságnak erre reagálnia kell formális módon. Nem a petíciós bizottságon keresztül, de én egyébként remélem, hogy a petíciós bizottság majd bele fog folyni ezekbe a dolgokba. De most mindenképpen disztingválnunk kell a két dolog között, mert két teljesen eltérő dologról van szó, vagy külön álló dologról van szó, a petíció és az állampolgári kezdeményezés. De mindenképpen figyelembe vesszük majd azokat a dolgokat, amelyeket a petíció aláírója felvetettek, és a keretirányelv végrehajtása során majd ezeket vizsgálni és ellenőrizni fogjuk, de én hiszek abban, hogy a keretirányelv, mint megközelítés az, az összes olyan diszkriminációs forma elleni fellépésre alkalmas, amelyel eddig külön jogszabály nem foglalkozott. Köszönöm. Grazie. Én köszönöm, hogy az elnök asszony. Higgins, kollega. Um, köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék szeretném megköszönni azoknak az önkénteseknek és csoportoknak a munkáját, akik ilyen hatalmas munkát végeztek, és pártolják a fogyatékkal élőket, megint csak az önkéntesek munkájára, az önkéntes szervezetek munkájára volt szükség, iszonyatos mennyiségű időt és energiát áldoztak annak érdekében, hogy előre vigyék a fogyatékkal élők sorsát és ennek következménye előrelépés, amit, amit láthattunk. Én egyébként nem látok ellentmondást az általános egyenlőségi jogalkotás egyfelől, hiszen erről beszéltek itt a kollégák is, hogy minden, az élet minden területére kiterjedő egyenlőségi jogszabályokra van szükség, és a között, hogy kifejezetten a fogyatékosok számára is hozzunk létre jogszabályt. Írországban egyébként ez a probléma már egy ideje ismert. Hadd hívjam fel a figyelmet egy olyan petícióra, amelynek a benyújtója most nincs itt, Theresa Hayes, a, arról nyújtott be petíciót, hogy az ír kormány az autista kiskorúak oktatási rendszerben történő mellőzését és elhanyag, mellőzésében és elhanyagolásában bűnös. És ez valóban felveti az autista gyerekek valós problémáját Írországban, akiknek a szüleik azt mondják, hogy a létező jogszabályok általános végrehajtása Írországban ahhoz vezet, hogy az egyes gyerekek nem kapják meg azt a segítséget és különleges bánásmódot, amire jogosultak és amire szükségük van. A szülők azt mondják, hogy azok a különböző fajta oktatási módok, amelyeknek a kormánynak meg kell teremtenie, azok sokkal hasznosabbak lehetnek, mint hogyha a kormány egyszerűen csak lobogtatja az átfogó egyenlőségi szabályokat. Tehát én azt gondolom, hogy az általános kötelezettségvállalás, illetve elköteleződés az ügy mellett, az nem ássa alá az egyes problémák kezelését. Ugye mondta Kesmen úr is említette a nemi, orientáció, nemi orientációs kisebbségek problémáit. Azt gondolom, hogy csak úgy, mint nekik, a fogyatékkal élőknek is szükségük van specifikusabb jogszabályokra. Zanoka. Köszönöm, Zanoka kolléganő. Köszönöm, elnök asszony. Én is azt szeretném hangsúlyozni, hogy mindig is támogattam a horizontális irányelv elképzelést az Európai Unió diszkrimináció mentességi stratégiája kapcsán 2007-ben. Most azonban a jelentés újra vizsgálata, felvizsgálata folyik, és szerintem több figyelmet kéne fordítanunk egyes konkrét csoportokra, amelyekre ez a jogszabály vonatkozik, és különösen gondolok itt a fogyatékkal élő személyekre. Ha jól értem, a bizottság válaszát A bizottság csak jogalkotási kezdeményezésekről beszél, de nem ezek gyakorlatba történő átültetéséről. A bizottság meglehetősen lassan vizsgálta felül a még hatályos fogyatékkal élőkre vonatkozó irányelveket is. Tehát ez a probléma változatlanul fennáll, és ez a probléma egy másik vetülete. Ami a jogszabályok tagállami végrehajtását illeti, itt sem mondhatjuk, hogy minden tökéletes. Számos jogszabálysértési eljárás is indult, Tehát konkrétan ebben az esetben a bizottság jó lenne, ha ezeket a gyakorlatokat felülvizsgálná, megvizsgálná, figyelembe véve Kerti Színot által elmondottakat, és jó lenne, ha megfelelő választ kapnánk ez ügyben. Köszönöm, Jatova kollega. Благодаря, госпожо председател. Бих разделила въпроса на две. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ez most csak egy önálló petíció vagy pedig egy általánosabb kezdeményezés a Lisszaboni szerződés értelmében. Néhány hónappal a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, hiszen a polgárok most már saját kezdeményezésükre is tehetnek bizonyos lépéseket. Itt meghallgattam a bizottságot, szerintem nem kéne, hogy ez kedvünket szegje európai polgárokként. Tisztában kell lennünk a különböző szabályokkal, de stimulálni is kéne az embereket, mert ezt a kezdeményezést más kezdeményezések is követik. Tehát itt tudom, hogy a petíció többféle bírósági határozatra is utalt, amelyek egyes tagállamokban születtek, de végül is rajtunk múlik, hogy általánosabb vagy konkrétabb irányelvet támogatunk-e. És gondolok itt a tartalomra, nem csak a formára is. A korábbi törvénykezési ciklusban hosszasan vitatkoztunk a fogyatékkal élők kérdéséről Szinot asszonyjal, és számos esetet vizsgáltunk, itt például Bulgária esetében is. BBC, a BBC által készített beszámolókat is megnéztük, filmeket, Ugyanakkor nyilvánvalóan nem akarom én itt alábecsülni azt, amit Bulgáriában ez ügyben tettek. Tehát egy öt éve működő rendszerre való tekintettel azt hiszem, hogy nagyon nehéz a gondolkodásmódon ilyen rövid időn belül változtatni. Sok mindent megtettünk, tovább folytatjuk a munkát, és folytatjuk majd. Bulgáriában számos dolgot tettünk az érintett gyermekek érdekében, tehát jó lenne, hogyha nem spekulálnának semmi furcsát az én országomról. Köszönöm. A bizottság képviselője hozzá kíván fűzni valami, többször megszólították a felszólalásokban. Thank you very much. Uh, there were some... Köszönöm. Van néhány dolog, amit nem említettem, mert az aláírások és eh, egyértelműen a fogyatékosügyi irányelvről szólnak, illetve annak szükségességéről, és eh, én csak kitértem arra, hogy ugyanaz a védelem illeti meg őket, mint eh, hogyha egy ilyen egységes irányelv született volna meg. A bizottságnak az az álláspontja, hogy eh, nem csak, hogy fellépni kell a diszkrimináció ellen, hanem biztosítani azokat az elő szabadságjogokat, eh, amelyeket mindenki más is élvez. Ezt itt most megint csak megerősíteném. Az ENSZ egyezményéről szólva pedig hadd jegyezzem meg, hogy az EU is ennek aláíró felévé fog válni. Ez egy mérföldköve a politikánknak. A bizottság erre igen komoly gondot fordított. Ezt az irányelvet, bocsánat, ezt az egyezményt aláírta tehát az összes tagállam, illetve az ENSZ is, és remélhetőleg az EU-nak a ratifikációs folyamata is befejeződik. 14 tagállam már ratifikálta az egyezményt, remélhetőleg az EU nevében is sikerül az utolsó aktust megtenni, hogy mi is részesei váljunk, részesei legyünk ennek, a, ennek az egyezménynek. Nyilvánvalóan a Nyilvánvalóan a, a, a letéteményezés még nem történt meg, a, ugyanakkor ettől még mi a végrehajtását már elkezdhetjük. Már is ez az egyik fő benchmarkja a közösségi politikának. Nyilván vannak olyan ügyek, amelyek az EU kompetenciájába tartoznak, és vannak olyan dolgok, amelyek a tagállamok kompetenciájába, de mindenképpen az összes eszközt fel szeretnénk használni Eh, annak érdekében, hogy javítsuk a helyzetet. Az egyik ilyen eszköz nyilvánvalóan a jogszabály kezdeményezés, a másik pedig az együttműködés eh, előmozdítása. Hadd idézzem, illetve említsem most a magas szintű munkacsoport éves jelentését ezzel az egyezménnyel kapcsolatban, amelyben foglaltakat megpróbáljuk megvalósítani a lehető legnagyobb részes, részletességgel. Olyan dolgokra koncentrálunk, mint a, az autonóm életvitel lehetősége, ezek szerepelnek a, a magas szintű munkacsoport anyagában is. Egy, egy platform alapján működünk, és megosztott kompetenciák alapján járunk el. Egy új fogyatékosügyi stratégiája van az Európai, vagy lesz az Európai Uniónak, a jelenlegi stratégia idén lejár, egy új stratégia van készülőben a bizottságon belül, és ennek is megint csak a mércéje az az ENSZ egyezmény lesz, amiről eddig beszéltem, az lesz a fő referenciapont szintén említették itt a személyigazolványt, illetve a fogyatékossági kártyát, amelyel kapcsolatban majd később részletesen beszélek, hiszen van egy petíció ezzel kapcsolatban. Most csak utalnék rá, hogy az bizottság politikája egy dolog, és amit ez a petíció kér, az, az megint egy másik dolog de a bizottságnak az a politikája, hogy teljes mértékben garantálják EU szinten a fogyatékkal élők jogait. Köszönöm. A ö, felszólalók, előadók akarnak erre válaszolni. Ah. Um, thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon fontos rávilágítani a bizottságnak, az ENSZ fogyatékkal élő személyek jogainra vonatkozó e, konvenciót említve. Ez egy nagyon konkrét egyezmény, ami kifejezetten elismeri a fogyatékkal élők igényeit, jogait. Tehát a fogyatékkal élők védelmét akarja erősíteni. De még az alapproblémát ez sem oldja meg, mindaddig, amíg csak egy általános horizontális irányelv érvényesül, az emberek változatlanul szenvedni fognak, és most kifejezetten szándékosan használom a szenvedni szót, hiszen erről van szó. Itt, amikor az erőforrásokról beszélünk, ezt is figyelembe kell venni. Egy másik példát is szeretnék említeni. Az Egyesült Államokban létezik egy egyenlőségi jogszabály, de ugyanakkor egy elv is az amerikai fogyatékos ügyi törvény. Amint ez a törvény megszületett, a fogyatékkal élők életminősége, jogainak érvényesülése óriási mértékben javult. Tehát ezt modellként kéne tekintenünk. Ez a törvény kifejezetten a fogyatékossággal élőkre vonatkozik. A petíciót aláírók is azt kérdezték, hogy mindegy, hogy milyen kezdeményezésről van szó, azt hiszem, hogy ez az a petíció, ami a legtöbb aláírást kapta valaha is az Unió történetében. Úgyhogy az, hogy ennyire nem vették ezt figyelembe, ezt kifejezetten sértésnek veszem. Mindenesetre ez nem szabad, hogy a kedvünket elvegye, változatlanul törekednünk kell erre. Az ENSZ egyezmény kimondja, hogy hallgassuk meg a fogyatékkal élőket a saját igényeikről, és ezt kell nekünk is tenni. Úgyhogy szerintem ezt a kérdést nyitva kell hagynunk. Nem mondhatjuk el, hogy már mindent megtettünk, elvégeztük a munkát. Köszönöm. A petícióbizottságnak e, azt, hogy meghallgatta ezt a felhívást, és hogy segíteni akart az Európai Unióban élő fogyatékkal élők e, életkörülményein javítani. E, olyan irányelvre van szükség, ami minden igényét figyelembe veszi a fogyatékkal élőknek. Köszönöm. Cashman kollega kért újra szót. Yes, Madam Chairman. Uh... Igen. A konstruktivitás szellemében Raul Romeva úrnak uh, levelet küldtünk a horizontális keretirányelv felelőse jelentéstevője a Libében felhívva a figyelmét arra, hogy ami kimaradt ebből az irányelvből, hogyan vehető fel a szövegbe, illetve a LIBE szakbizottság jogalkotási javaslatában. Szerintem ez tovább lendítene a folyamaton, és nem kellene ölvetett kézzel ülni, várni további eredményre. Én úgy vélem, hogy ennek a bizottságnak kötelessége miután a kollégák véleményét is meghallgattuk, nyitva tartani ezt a petíciót, ezt az ügyet, és újabb kezdeményezésekkel tovább támogatni a fogyatékkal élők jogainak érvényesülését. Formálisan egy pontosítással tartozom, mindenki, akit felszólalt, utalt a petíció azon aspektusára, hogy ugye itt több mint egy millió állampolgár írta alá, és ettől idézőjelbe a bizottság, a végrehajtó bizottság magáévá tette, mint hogyha ez egy jogalkotási kezdeményezés lenne, legalábbis ezt állítja a bizottság a válaszában. De ez nem egy jogalkotási kezdeményezés, nem akkor terjesztették elő egyébként amikor kellett volna, és máig sem az, ez egyszerűen továbbra is egy petíció, és teljes mértékben elkötelez minket, ezt a bizottságot, hogy továbbra is erőteljesen jelezzük, jelentsük ezt a problémát, és annál is inkább, hogy ilyen sokan írták alá. A kérdés az, hogy elégséges általános irányelv, a megkülönböztetés ellen, vagy pedig egy ágazati szak irányelvre van szükség. Az én személyes véleményem, ha megengedik, az, hogy az általános irányelv az biztos, hogy hasznos lehet arra, hogy minden nemű diszkriminációra vonatkozóan és diszkrimináció ellen fogalmazhat meg alapelveket, de, de nem tud a, egy adott kérdés, egy adott szektor specifikumával foglalkozni, egy ilyen évvel, mint amivel most mi például foglalkozunk. Tehát eh, ahogyan ez eh, más országokban is ugye eltérő tapasztalatokat szült, ezt a kollégák itt eh, alátámasztották, az Európai Unió is egy kettős eszközt alkalmazhatna, tehát lehetne egy ágazati, szektoriális, specifikus irányelv is, ami felülírja az általános jellegű irányelvet. Én azt hiszem, hogy a bizottságnak további válaszokat kell adnia ezeknek az állampolgároknak, és nekünk a bizottságnak is, a petíciós bizottságnak is válaszol tartozik, hiszen évekkel ezelőtt indult el ennek a kérdésnek a egyáltalán felvetése, és csak ma tartunk ott, hogy még csak vitatjuk, és valamiféle választ próbálunk kicsikarni. Én próbálok javaslattal is élni a kollégák irányába, talán a mi bizottságunk magáévá tehetni Cashman kollega javaslatát, és egy artikulált kérelmet benyújtani a bizottság, a, a Libe bizottság elnökének, vagy velük együtt próbálva elmélyíteni, tovább mélyíteni ezt a munkát, hogy velünk együtt lehessen egy esetleges jövőbeli szektor jellegű irányelvet kidolgozni. Talán úgyis, mint petíciós bizottság, írhatnánk szorgalmazandó a tanács ratifikálását, hiszen végül is e, e, ezzel kapcsolatban is azt hiszem, hogy célszerű lenne kérni, hogy gyorsítsanak egy kicsit a munkafolyamatokon. E, minden tagállamnak ezt azért időben magáévá kéne tenni, és éppen ezért gondolom azt, hogy vagy párhuzamosan, vagy a két előzőleg említett hipotézisnek alárendelve, esetleg egy véleményt dolgozhatnánk ki. Nem tudom, hogy ez nem túl késő eljárás rendileg. A Libe bizottság irányába tennénk ezt, ugye, amely már foglalkozik egy ilyen munkával. Nem tudom, hogy az általam említett javaslat csomag, amellett, hogy nyitva hagyjuk a petíciót, elfogadható a kollégák számára nem látom, hogy kifogást jeleznének, úgyhogy akkor ezt elfogadottnak tekintem. Köszönöm szépen az aláíróknak is, a petíció összes aláírójának. Sulla petizione successiva la... A 385 2000 per 2008-as petíció előterjesztője nincs jelen tehát akkor közvetlenül megadjuk a szót a bizottság képviseletének, amely már korábban ugye felszólalt itt a ö, fogyatikkal élők személyazonossági ö, jának elfogadását illetően. Köszönöm, csak emlékeztetném önöket arra, hogy egy fogyatékos személyazonosító kártya európai szintű bevizet, bevezetését kéri a petíció benyújtója annak érdekében, hogy a közlekedését megkönnyítsék a fogyatékkal élőknek, tehát egy ilyen kártya elterjesztését szeretné a petíció beterjesztője. A bizottság támogatja a fogyatékossági státuszok kölcsönös elismerését, a különböző segélyek és különböző előjogok kölcsönös elismerését, és odaítélését, ugyanakkor nincsen közös meghatározása a fogyatékosságnak, illetve a fogyatékosság különböző eh, szintjeinek és fokozatainak, és erre nincs is hajlandóság jelenleg a tagállamok között, ezért az Európai Bizottság nem látja megvalósíthatónak egy ilyen kártya vagy személyazonossági eh, igazolvány bevezetését. 2008 óta történt néhány dolog, ezeket ismertetném önökkel, mert eh, noha jelenleg nem tudunk egy egész euróra kiterjedő tervet felvázolni, mégis történtek bizonyos lépések, amelyek a petíció benyújtói alkotójának kedvére lehetnek. Márciusban, 2008-ban eh, lett elfogadva a eh, parkolási eh, igazolványok kölcsönös elfogadása az EU tagállamok között, és ez az irányelv arra szólítja fel a tagállamokat, hogy az ilyen ingyenes parkolási kártyákat kölcsönösen ismerjék el, tehát azokat a jogokat, amelyek megilletik őket a saját hazájukban, ezeket adják meg, abban az országban ezeket adják meg a más országból származó kártyák birtokosainak is. 2007-2008-as kezdeményezésről van szó a kölcsönös elismerés ellenére továbbra is a tagállamok kompetenciája az ilyen kártyák kiadása, tehát az nincs harmonizálva, az ilyen eh, javaslatok eh, végrehajtása érdekében, megsegítése érdekében a bizottság kiadott egy kis könyvet, amelyben ismerteti a parkolókártyák eh, használatának módjait és feltételeit az egyes tagállamokban. Emellett egy információs weblapot is hoztak létre, ahol az illetékes hatósággal fel lehet venni a kapcsolatot, annak érdekében, hogy további információt szerezzenek be. Tehát, hogyha a petíció benyújtója Hollandiába akar utazni, akkor a bizottság honlapján megtalálja a holland nemzeti hatóságoknak az elérhetőségét, és rákérdezhet, hogy ott milyen jogok illetik meg a fogyatékkal élőket. Tehát ez egy ez egy gyors eljárás lehet. Emellett természetesen a bizottság támogatja a kölcsönös elismerését a mindenfajta jogosítványoknak, jogoknak és támogatásoknak. Ebben a hónapban a szakértőkhöz fordultunk, van egy akadémiai hálózata a fogyatékos ügyekkel foglalkozó szakértőknek, és arra kértük őket, hogy az év végéig egy szintézis jelentést eh, készítsenek el az összehasonlíthatóságról, tehát eh, milyen jogosítványok járnak a eh, fogyatékossággal, milyen lehetőségek, támogatások járnak, ha valakiről hivatalosan megállapítják a fogyatékosságot. Tehát ez lenne az első lépés annak érdekében, hogy előkészítsük a további kölcsönös elismerési munkákat. Először fel kell mérni, hogy a fogyatékossági státusz milyen módon kerül megállapításra az egyes tagállamokban, és ennek milyenek a következményei, milyen jogokat élveznek ezek az emberek, milyen segítség, támogatás jár ezeknek az embereknek, és azt követően a bizottság meg tudja vizsgálni azt, hogy ezeket a jogosítványokat át lehet-e ruházni, illetve át lehet-e, tehát van-e transferabilitása ezeknek a eh, támogatásoknak, illetve e, jogosítványoknak. Ezek lehetnek például múzeumi ingyenes belépés lehetőségek, vagy ingyenes közlekedési lehetőségek, erről volt szó a petícióban is, e, különböző TB támogatás jellegű dolgok. Ezeket mind összegyűjtik a szakértők, és e, megpróbálják értékelni azt is, hogy mely területeken lehet könnyebben első lépésben ezeket a jogokat kölcsönösen elismertetni, illetve az átruhasz, a transferabilitását biztosítani ezeknek a jogoknak. Grazie la collega Gomez Pont. Thank you very much. I know this. Köszönöm szépen. Tudom, hogy nem könnyű a nevem. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy én üdvözlöm az úgymond puha kezdeményezését a bizottságnak, a harmonizáció és a kölcsönös elismerés valóban hosszas folyamat. De szerintem a parkoló engedélyek modellje alapján talán el lehetne kezdeni egy európai mobilitási vagy személyazonosító kártya bevezetését, tudván azt, hogy a feltételek, illetve a jogok az egyes tagállamokban eltérőek ezzel a kártyával kapcsolatosan. Mindenesetre jó, ez egy jó kezdeményezés lenne induló lépésként, és ez vezethet át aztán a harmonizáció folyamatába a későbbiekben, ha ezt az úgymond puha megközelítést alkalmaznánk. Tehát ezt, ezt mindenféleképpen ösztönzöm. Kesmen úr. Köszönöm. Egyetértek Kingával a puha megközelítés vagy kezdeményezés mindenféleképpen szorgalmazandó. És ha a nemzetiségi hovatartozás alapján bizonyítható a diszkrimináció, akkor fel lehetne lépni. Ha például azért akadályoznak meg valakit, hogy egy múzeumban beengedjék, mert holland, ez egyértelmű. Tehát ez a hatáskör kérdésével is összefügg, és szerintem minél több tagállamot arra kellene ösztönözni, hogy egy úgymond puha elismerési gyakorlatot alkalmazzon. az európai polgárok esetében. És hogyha egy olyan kártyáról beszélünk, ami jogilag érvényesíthető, ez már egy eléggé kétes talajra, jogi talajra vezetne minket, hiszen a tagállamok nak kötelességük lenne a szolgáltatásokat ugyanolyan formában alkalmazni, mint a többi tagállamnak. Tehát szerintem itt a józanész és a bölcsesség alapján lehetne eredményeket inkább elérni, mint a 7-27 tagállamban, és most optimistán fogalmaztam. Kollega Rapti. Rapter kollega. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek én is mindazzal, amit a két előttem szólt kollega mondott, Kinga és Cashman. És miután az imént beszéltem az európai fogyatékossági kártyáról, emlékeztetni szeretnék arra, hogy azért van a bizottság részéről bizonyos aktivitás, tevékenységét, és tisztázni kell mindenféleképpen, hogy a fogyatékosság európai kártyája egy sokkal lényegesebb, sokkal fontosabb és intézményibb vagy intézményesebb dolog, mint amilyen a, pusztán a parkolási kártya. A, azt kell mondjam, hogy 9 tized arányban a parkolási kártya mellett, és egy tized arányban szóltak a, az európai fogyatékossági kártya mellett. A kollégák is emlékeztettek itt arra, hogy nem pusztán gyakorlatias könnyítésekről és támogatásokról az, hogy érdembeli kérdések is szerepelnek. Meg kell értenünk, hogy a fogyatékkal élőknek jogaik vannak, ugyanolyan személyek, mint mindenki más. Nekünk, mint társadalomnak dolgunk, kötelességünk megkönnyíteni az életüket. Tehát én kívánatosnak tartom, remélem, hogy a bizottság nem pusztán a kérdés gyakorlati oldalára fog gondolni, hanem érdemben is foglalkozik ezzel az ügyel. Köszönöm szépen. Van-e, kérdezi az elnökasszony, további felszólalási igény? Én azt hiszem, hogy a bizottságnak ehhez hozzáfűzni valója nem nagyon van. Nem is volt hozzáintézett kérdés most. Azt hiszem, hogy bizonyos egyetértés itt kialakult a végrehajtó bizottság attitűdje, és köztünk azt hiszem, hogy a kollégák felszólásaiban én értelmezhetem azt, hogy nyitva kívánják tartani ezt a petíciót, annak érdekében, hogy a folyamatot figyelemmel kísérhessük. Én úgy értettem, hogy azért a bizottság képviselőjének szavaiból is kiolvasható volt, hogy valamiféle gyakorlati harmonizációs, homologizációs elképzelésből, logikából, majd egy későbbi magasabb szintű, komplexívebb harmonizációra kíván a jogalkotási szinten, már ami a fogyatékosságokat illeti, és a vonatkozó jogokat. Tehát azt hiszem, hogyha itt most különösebb ellenvetés ezzel nincs, akkor fogadjuk el azt a kérést, hogy tartsuk nyitva a petíciót, kísérjük figyelemmel a bizottság ezzel kapcsolatos munkáját, és akkor itt, ha megengedik, akkor a, ezt a petíciót lezárnánk, és áttérnénk a, ahogy az David Law mondja, a 8 számú petícióra, ha, ha nincs, majd ha eldönti az elnök azt, hogy eh, tehát ugyanaz a eh, előterjesztő a 7-es és a 8-as esetében, nem tudom, hogy kifogásoljuk-e, hogy előbb a nyolcast kívánja előadni. Vassilios Kaciolis é a szó egyébként. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Akkor a napirend szerint mondanám el tehát a hetes és a nyolcas. Először a biztosítókról, utána az európai iskoláról szólnék. Röviden szeretném előre bocsátani, hogy amit Cashman úr említett az irányelv tartalmával kapcsolatosan, ez alapvetően fontos. Alapvetően fontos, hogy a bizottság, illetve az Európai Parlament sokkal ö, több figyelmet fordítson a fogyatékkal élőkre, és ezt a problémát máshogy kell kezelni mint eh, ha mondjuk egy eh, könyvet olvasnánk. Tisztában kell lenni, hogy eh, nagyon sokan élnek fogyatékkal. Hölgyeim és uraim, és akkor most akkor hivatalosan megkezdeném. Oké. Um, wollen Sie eine, Skizze? befogadó vagy kirekesztő európai társadalmat akarunk az a kirekesztés azt jelenti a fogyatékkal élők számára, hogy távol élnek, illetve kell, hogy tanuljanak a társadalomtól, és számos olyan dologgal nem tudnak élni, ami mások számára magától értetődő. Ilyen például a biztosításokhoz való hozzáférés. Itt naponta éri őket hátrány, és Általánosságban eh, elmondható, hogy a fogyatékkal élők eh, nem eh, alkalmazkodásra vagy adaptációra tartanak igényt, hanem arra, hogy részét, részesei legyenek a szokványos, normál életnek. Itt nem csak fizikai, hanem szellemi adaptációról is egyaránt szó van. A fogyatékkal élők a befogadó társadalmat kívánják, mégpedig azonnal, és ennek megfelelő eszközei vannak, ilyen például az ENSZ egyezménye a fogyatékkal élők jogaira vonatkozóan. A fogyatékkal élőknek a társadalom, társadalmi élet minden területén joguk kell, hogy legyen a részvétele, ilyen például az iskolába járás elkerülendő a különböző előítéleteket. És éppen úgy olyan életre tartanak igényt, mint bármely más európai polgár. A kirekesztés egyébként komoly gazdasági hátrányokat is jelent. Az európai diszkrimináció ellenes irányelv figyelmen kívül hagyását, illetve az azzal szembeni fellépését a német kormánynak azonnal fel kéne függesztenie, abba kéne hagynia, és biztosítania kéne a fogyatékkal élők esetében is a diszkriminációval szembeni védelmet. Az Európai Tanácson belül is tapasztalható ellenállás. Ha ez nem lenne, akkor már most érvényesülhetne a megfelelő jogi védelem. Most pedig egy PowerPointos prezentációt szeretnék bemutatni. Itt röviden a következőről van szó. A fogyatékkal élők, illetve a nem fogyatékkal élőknek ugyanolyan kockázatokkal kell szembenézniük, mint a fogyatékkal élőknek. Például gondoljunk csak a balesetekre hogy holnap például elüt egy autó engem ez a kockázat éppen úgy érint, mint egy egészségest, tehát én nekem ugyanolyan védelemre vagy biztosításra van szükségem ezzel szemben. Az egészségesek ilyen kockázatokkal szemben biztosíthatók, és nekem is éppen ilyen biztosításra lenne szükségem. Ezt kellene megvalósítani. Meg kell vizsgálni természetesen, hogy a fogyatékkal élő esetében ez a kockázat eh, milyen mértékű, és ezt a eh, biztosítási díjban lehetne figyelembe venni. Ha például a baleset biztosításról beszélünk, eh, akkor lehet, hogy, ugyan, hogy nem ugyanolyan díjakról lenne szó. 2006-ban az Európai Parlamentnél már benyújtottam egy kérelmet. A bizottságot felszólított a parlament a megfelelő irányelv kidolgozására. Itt komoly ellenállások voltak tapasztalhatók, és az ENSZ egyezmény speciál kifejezetten kitér a fogyatékkal élők esetében a biztosítás eh, lehetőségére. Itt eh, egy eh, választható jegyzőkönyv az CRPD jegyzőkönyv ratifikációjára lenne szükség, egyelőre az Európai Tanács blokkolja az irányelv megalkotását, de ha ezt a jegyzőkönyvet ratifikálnák, akkor legalább az egyezmény keretében lehetne a védelmet biztosítani. Tehát ez lehetne akkor a jogi alap. De egyelőre ezt is blokkolják, amit én maximálisan elítélek, hiszen egy fogyatékkal élő esetében is bármilyen baleset bekövetkezhet, és miután nincsenek megfelelő jogi alapok, ezért ők nem élveznek kellő védelmet. Az EDF elnöke azt mondta, hogy erre mindenkinek, mindenki számára kell biztosítani kell a jogot. A pénzügyi válság kapcsán itt ez az ügy komoly további sérelmet szenvedett, és éppen ezért az olyan államokat, mint például a német államot fel kell szólítani arra, hogy az ilyen ellenállásokat állásokkal hagyjon fel. És akkor most rátérnék a másik petícióra, ami a, az 1000, a 0609-208-as, ez is a hetesen belül. And, um, it's auch, um... Itt ismét a biztosításról van szó. Itt, eh, amit eddig elmondtam, gyakorlatilag eh, én személyesen is átéltem, úgyhogy én pontosan tudom, hogy miről beszélek. Amikor valaki saját bőrén él, tapasztal meg valamit, akkor nyilván eh, azzal teljesen másképp tud foglalkozni, másképp tudja feldolgozni, mint akit ilyen tapasztalatok vagy élmények nem éltek. Úgyhogy a bizottságon belül mindenkinek, minden illetékesnek szeretném erre felhívni a figyelmet. Itt bizonyos szerződések nem veszik figyelembe a bizonyos magánjogi szerződések nem veszik figyelembe a fogyatékkal élők jogait, miközben a munkavédelmi irányelv kifejezetten utal arra, hogy a fogyatékkal élők érdekeit vagy jogait figyelembe nem, vő, nem vevő szerződések semmisek. Tehát ezt a gyakorlatot a polgárjogra is ki kéne terjeszteni, és ezt kéne figyelembe venni a diszkrimináció ellenes irányelv keretében is. A biztosításokhoz hasonlóan, tehát például én a baleset következtében bizonyos gerinc sérüléseket szenvedtem, és a biztosító nem fizetett kártérítést, mert ezt az állapotomat az eredendő fogyaték gyilkosságomra vezette vissza. 1996-ban szenvedtem el a balesetet, és csak 2004-ben került megállapításra, hogy ez a sérülésem a baleset következtében alakult ki, nem pedig a fogyatékosságom véget. De a biztosító 2000-ben ezt az okot kivá, kizárta, és azt mondta, hogy ez az állapotom már a balesetet megelőzően is fennállt, és az állapotom a és ez is súlyosbodott volna még a baleset nélkül is. Tehát ő a fogyatékosságomra vezette vissza ezt a sérülést miközben később megállapítást nyert, hogy a baleset következtében romlott az állapotom. Hogyha kiderül, hogy egy polgárjogi szerződés valakivel szemben diszkriminatív, akkor azt a szerződést vagy hatályon kívül kell helyezni, vagy újra kell tárgyalni, hogy ugyanolyan szankciók vagy kártérítési feltételek érvényesüljenek, mint a nem fogyatékosok esetében. És ezt tehát a polgári jog területére is ki kéne terjeszteni és mindezt pedig egységes alapon kéne szabályozni. Nem mondhatjuk azt, hogy minden nem érdekel minket. Én most miért mondom mindezt? Itt nem egy önkéntes szabályozásról van szó, hanem be kell látni, hogy megfelelő jogi alapra van szükség. Tehát ez lett volna a hetes napi rendi pont. A fogyatékosság területén eh, néhány speciális problémát szeretnék majd eh, bemutatni itt a PowerPoint prezentáción. Esetleg, hogyha úgy gondolják, akkor az egyes pontokat eh, részletesebben is ki tudom fejteni, de attól tartok, hogy nem áll rendelkezésre elegendő időm, tehát éppen ezért rátérnék a következő témára. Nem akarom itt vesztegetni az idejüket. alla petizione numero 8. A nyolcas számú petíció egy másik ö, igazgatóság kompetenciája, tehát meg kell előbb hallgatnunk a bizottságot, és utána térhetünk át a másik pontra. Stefan Orson kap Thank you, Madam Chair. And, uh, and... Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a petíció benyújtójának is, akivel egyébként szoros kapcsolatban állunk, és akit most már személyesen is ismerek, nagyon sok segítséget nyújtott a munkánkhoz, és noha szomorú az ő élettörténete, de mindenképpen hálával tartozunk neki, a, azért, hogy tanulhatunk, illetve következtetéseket vonhatunk le a sorsából. Ez a petíció egyébként pont azt mutatja, hogy milyen fontos az Európai Bizottságnak a javaslata. Az a javaslat, amit az EDF szervezet, illetve a, az előző petíció sok aláírója, valamint a parlament képviselői és szakbizottsága is előmozdítottak. Az ötös pontban ugyanis a foglalkoztatáson kívüli összes életterületen való diszkrimináció ellen fellépünk. Ez a TB-t illeti például, vagy olyan szolgáltatásokat is, mint a biztosítás. Minden ilyen szolgáltatás területén tilos a nemi orientáció, életkor vagy fogyatékosság alapján Eh, elkövetett diszkrimináció, és ezt eh, ezen túlmenően eh, megfelelő és elfogadható hozzáférést kell biztosítani ezekhez a szolgáltatásokhoz. Ezekről beszélhetnék részletesebben, de ezek a javaslatok Szerintem ezeket a javaslatokat abban a formában kellett volna elfogadni, ahogy azt a bizottság előterjesztette, és ahogy azt a parlament elfogadta, ugyanis ezek a petíció benyújtója által felvetett legtöbb problémát kezelni tudták volna, illetve azokat a problémákat is, amelyekkel a többi eh, állampolgárnak szembesülnie kell. Ez egy fontos megjegyzés eh, mert eh, itt egy nagyon fontos dologról van szó felhívnám a petíciós bizottság eh, véleményét arra is, hogy természetesen az Európai Bizottság tehet még ennél többet is, és akar is, de azért eh, lássuk azt is, hogy az Európai Tanács blokkolja ezeket a javaslatokat. Négy elnökség alatt próbáltunk már tárgyalásokat folytatni, és még csak közel se járunk az egyhangú döntéshez, ami ehhez, ennek elfogadásához a szükséges. Az Európai Bizottság nagyon jól együttműködik az Európai Fogyatékos Ügyi Fórummal, és a a tagállamokat is győzködjük arról, hogy erkölcsileg is helyes, amit mi javaslunk, de gazdasági szempontból is helyes, mert ez az 50 millió ember, ez állampolgár, ez fogyasztó, és nagyon nagyban hozzájárulhat az európai társadalmakhoz. Tehát itt ezen a területen együttműködhetünk a parlamenttel. Ez a Eh, szakbizottság és a LIBE szakbizottság is mindig támogatta az Európai Bizottságot a tanácssal szembeni fellépésben. Ez tehát a politikai oldala ennek a dolognak, hiszen a kérdés részben arra irányult, hogy hol tart most az ügy, és eh, hát ezzel kapcsolatban azt kell elismételnem, hogy a tanácsban nincs meg a többség, illetve az egyhangúság. Eh, ami pedig a petíciót illeti, Sajnálattal kell mondanom, hogy a jelenlegi szabályok alapján nem tudunk fellépni az ügyben, mert nem teszik lehetővé. Mi tudjuk, hogy a biztosítási ágazat egy rendkívül fontos területe az életnek. Elkezdtük a párbeszédet egy sor intézménnyel és érdekeltel, beleértve az Európai Fogyatékosügyi Fórumot is. Öntől is kaptunk itt fontos tényeket. Megpróbáltuk megvizsgálni a gyakorlatokat, és azt láttuk, hogy vannak olyan cégek, amelyek amelyek, vannak olyan cégek, amelyek úgy gondolják, hogy túl bonyolultak ezeket a számításokat, túl bonyolult ezeket a számításokat elvégezni, mégis vannak olyan cégek, amelyek ezt megteszik. Hogyha ezt a tudást teríteni tudjuk, akkor, akkor, akkor egy komolyabb, szélesebb párbeszédet tudunk folytatni az érdekeltekkel, és talán rávehetjük a e, biztosítási ágazat résztvevőit, illetve cégeit arra, hogy a legdurvább e, diszkriminációkat e, megszüntessék a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. Köszönöm. Gönc képviselő. Uh, did you want to, to speak? No. Kér szót? Nem. nem, nem, nem kér szót. Thank you very much, Madam Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony Vasilios, gratulálok ahhoz a munkához, amit végzett, és tényleg hadd mondjam el, hogy ennek az ügynek eh, a bonyolultsága engem teljesen letaglóz, eh, nem értek a biztosítás matematikához, kockázatelemzéshez, eh, a dolognak a polgári jogi vonatkozásaihoz, de a szagáról felismerem az igazságtalanságot. És ön is tudja, hogy ez az irányelv jelen pillanatban blokkolva van a tanácsban, mert egy, ez a, annak ellenére, hogy ez az irányelv megoldaná a problémák nagy részét. Nem az összeset, de a nagy részét igen. A tanácsra tehát nyomást kell gyakorolni, elnök asszony. A, a politikában, csak úgy, mint a természetben, nyomásgyakorlás nélkül nem mennek előre a dolgok. Nem tudom, lehetne -e egy szóbeli kérdést feltenni a tanácsnak annak érdekében, hogy valamit mondjanak, mert a régi 13-as, mostani 19-es cikkel kapcsolatban nagyon sok kérdés érkezik hozzánk, oda tartoznak ugye a vallási diszkrimináció, a nemi diszkrimináció, fogyatékosságon alapuló, nemi orientáción alapuló, stb. diszkrimináció, tehát egy szóbeli kérdésre lenne szükség a plenárison, talán ez lenne az egyik módja annak, hogy előrelépjünk. Sok évvel ezelőtt, amikor még színész voltam, a színészeket, színészeknek nem adtak biztosítást a biztosítási társaságok, mert azt gondolták, hogy csalók vagyunk, csepürágók és tolvajok. Margaret egyetértő velük, úgy látom a biztosítókkal, és amikor megváltozott ez az álláspont, akkor akkor akkor az lett a gondolkozás, hogy az emberek úgy is tudják, hogy ön most éppen filmez, vagy a színházban játszik, és aztán végül is a gazdasági érvekkel sikerült meggyőznünk őket arról, hogy ezt a, ezt a gazdag kis piaci szegmenset is kiszolgálják. Lehet, hogy ugyanígy kellene eljárnunk más országokban, más ügyekben is, ahol hasonló méltánytalanságok történnek meg. Ausztráliában például, hogyha valakinek van egy autója, akkor azzal az autóval már is jár a harmadik fél biztosítottsága, vagy kötelező felelősség biztosítás kötelező, a biztosítási piac eh, nem reagált erre, ezért kellett törvényileg fellépni. Eh, nézzük meg tehát a gyakorlatokat. Nem kell újra feltalálnunk ugyanis a kereket. Van ez a horizontális keretirányelv, parlament nagy többséggel támogatta. Szólítsuk fel a bizottságot arra, hogy mondják meg nekünk, miért nem hajlandóak cselekedni, vagy képesek cselekedni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én csatlakoznék ahhoz, amit Cashman képviselőtársunk mondott Viszont az aggaszt egy picit, amit a bizottság mondott, hogy négy elnökség óta a tanács sikeresen blokkolja ezt az ügyet, hát azért jó lenne egy megoldást kiötleni. A mi bizottságunk támogatja ezt a petíciót, és Michael javaslat alapján az elnökünk nevében kellene küldeni egy levelet a soros elnökségnek, hogy ezt eh, mozdítsuk ki ebből a padhelyzetből, ezt az ügyet. Michael is mondta, hogy, hogy meg lehetne ezt oldani egy szóbeli kérdésfeltevéssel a tanács irányába, aztán abból megláthatjuk még, hogy a két út közül melyik sikeresebb, hogy eh, melyik alapján próbál majd a tanács kiutat találni, de a mi támogatásunkat mindenféleképpen élvezi a petíció. Είναι πάρα πολύ ξεκούραστο να μιλάει κανείς μετά τον κύριο Κάσμαν. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen nagyon nehéz Kásmán eh, úr után szólni, hiszen alig maradt már új mondandó. Cashman úr azt mondta, hogy korábban színész volt, számos példát említett egy színész életéből. Az én korábbi életemben, mielőtt a parlamenti képviselőként megválasztottak, újságíró író voltam, és ott mindig konkrét tényekkel kellett dolgoznom. Reagálva Cashman úr által elmondottakkal, illetve az elnök helyettes által elmondottakra is a következőt szeretném még elmondani. Itt, amit az írásos anyagban a következtetések között látok, illetve az elhangzott érvek alapján a bizottság részéről, ezt tényként kell elfogadni, hogy a jelentést nyitva kell hagyni annak reményében, hogy ezt majd előbb-utóbb kiszedi a bizottság a fagyasztóból, és itt most konkrétan a keret irányelvre gondoltam. Elnök asszony, köszönöm szépen. Nagyon könnyen tudtam követni, főleg a nyelv használat miatt. Ah, there you are. Mr. Kat Cashman úr mögött megbújt. Ha már ezt a kérdést intézzük a tanácshoz, Michael itt kétségét fejezte ki, ami a nemek szerinti diszkriminációt illeti. Nálunk például a biztosító társaságok rosszabb feltételekkel kötnek biztosítási szerződést nőkkel pusztán a várható hosszabb, várható élettartam miatt szemben a férfiakkal. Én tudom, hogy a fogyatékossági ügyek ennél bonyolultabb, de a nemek kérdését is fel kell vetnünk, amikor erről beszélünk. Uh, uh, Köszönöm, elnök asszony, csak szeretném megnyugtatni tatjanát uh, arról, hogy a nemek közti egyenlőségnek nagy harcosa vagyok, csak azért nem emltettem a nemek közti egyenlőség nem tartozik a 13-as, most 19-es cikk alá, máshol szerepel az a szerződésben, és sokkal korábban foglalkoztunk már ezzel. Eh, az Unió eh, más alapján tud fellépni a nemi diszkrimináció ellen. De természetesen oda kell figyelnünk arra, ami történik, mert én azt gondolom, hogy az egyik nemekkel kapcsolatos irányelv az eh, hamarosan éppen felülvizsgálatra hozzánk érkezik vissza, és talán ott fogunk tudni újra fellépni a nemek közti egyenlőtlenség ügyében mert hát ugye a, itt most a többség érdekében járunk el, mert nők a többség. Köszönöm. Én köszönöm, elnök asszony. Nos, hát egy közös problémát próbálunk megvitatni. A fogyatékkal élők témakörét, de egy további lépésre is ezen kívül szükség lesz. A bizottság válasza utáni lépésről beszélek. Itt már eleve kép, késésben vagyunk a jogalkotási szinten, hogy garantálhassuk majd azokat a jogokat, amit mindenki elismer. Itt 65 millió fogyatékkal élőről beszélünk, 12% az összlakosságnak, tehát ez azért nem annyira kicsin kisebbség. Egy nagyon nagy problémáról és nagyon sürgős kérdésről is van egyben szó, hiszen olyan helyzetekről van szó, amelyek bármelyikünkkel bármikor adódhatnak, tehát Eh, amikor szolidárisak vagyunk eh, fogyatékkal élők irányában, és itt eh, a petíció kapcsán is azt kell mondanom, hogy csak szép szavakat tudunk mondani, de ezzel nem sokat lehet elérni, csak konkrét döntésekkel, határozatokkal lehet előre haladni. Vagy a bizottság a plenárison egy eh, határozattal áll elő, vagy pedig eh, a parlament maga fordul az Európai Bizottsághoz. A Lisszaboni szerződés elfogadása után a, az elfogadandó intézkedések eh, fontossága alapján egy konkrét ütemezést kell kérni a bizottságtól, és ezt az egészet megszavazni majd a plenárison, tehát szükség van egy ö, naptárra, mert önmagában az, hogy meghallgatjuk a petíciókat, az egy 2007-es, ennek a végén 2016-ig jutunk el majd a megoldására. Gazdasági, konkrét gazdasági problémákat kiváltó kérdésekről is van szó, tehát nem elégedhetünk meg azzal, hogy kívánatosnak tartjuk ezt, kívánatosnak tartjuk azt, azért a, ugye tudjuk, hogy a biztosítói tevékenységek profitorientáltak, és ha, ha nincsenek megfelelő normatívák, amelyek garantálják ezeket a dolgokat, de ők sose fogják hogy saját kezdeményezésből, saját profitjuk ellen ezt meghozni. Tehát mindannyian egyet tudunk érteni abból, hogy nyitva tartjuk ezt a kérdést, ennek a petíciónak a kérdését, de vagy az elnökségi hivatal irányába, vagy más módon, de gyorsítani kell az eljárást. Nem tudom, hogy Petszülis úr, akar-e még ezt hozzáfűzni valamit? Igen. Igen, röviden. Én a bírósághoz is fordultam, a szövetségi bírósághoz, és a bíróság megállapította, hogy ezt a problémát, vagy ezt a kérdést társadalmi szinten kell rendezni. Egyelőre jogi lehetőségek nincsenek, tehát csak politikai úton, vagy szinten lehet megoldani. Hiszen az Európai Tanács gyakorlatilag minket megakadályoz. Mint hogyha előírná nekünk, hogy mi hogyan biztosítsuk magunkat, milyen életbiztosítást kössünk, ami teljesen értelmetlen. Köszönöm, Katszulis úr. Akkor egyelőre ezt az ügyet nyitva hagyjuk nincsen semmi kétség ezzel kapcsolatosan. Kesmen úr javaslata, ami a szobeli kérdésre irányult, szerintem kivitelezhető lehetne a következő plenáris ülésen. És a tanácsnak is kéne küldeni egy levelet, ugyanis mindhárom eset, mindhárom ügy egy nagyon fontos kérdést vet fel – most függetlenül attól, hogy a petíciós szakbizottság tagjai vagyunk, európai parlamenti képviselőként kötelezettségünk, kötelességünk nyomást gyakorolni a tanácssal szemben olyan ügyekben, amelyek a társadalom és az európai polgárok nagy részét érinti. Ezeket a kérdéseket sürgetően meg kell oldani, hiszen hallottuk, hogy az előző petíciót több mint egy millióan írták alá. Tehát meg kell ragadnunk az első adandó lehetőséget, és kezdeményeznünk kell az igényeink érvényesítését a petíció és a polgári kezdeményezés alapján is. Én nagyon örülök, hogy ennek a szakbizottságnak a tagja vagyok, hiszen ez valóban ilyen jellegű nyomást tud gyakorolni. Miután szűkös az időnk, és hát nagyon gyorsan repül az idő, még egy petíciót hallgatnánk meg úrtól. Itt egy PowerPoint prezentációról lenne szó. Igen, az iskolai befogadásról van szó. Gyakorlatilag itt ugyanaz a probléma merül fel, mint az előbb, amikor fogyatékkal élők nem élhetnek bizonyos szolgáltatásokkal, ideéltve az oktatást is. A probléma a fiammal kapcsolatosan merült fel, aki autista. amikor elkezdtem Brüsszelben dolgozni, itt az európai iskolát választottuk nagy megtiszteltetésre. Itt tulajdonképpen tehát az iskolai befogadásról van szó, vagy az oktatási rendszer befogadó jellegéről. A 24-es cikk szabályozza, az ENSZ egyezmény 24-es cikke szabályozza és garantálja a teljes mértékű társadalmi részvételt. És nem megengedhető, hogy a fiam egy olyan eljárás vagy bánásmódban részesüljön, ami kirekesztő. Az iskolának kell megfelelő társadalmi környezetet biztosítani, befogadó környezetet. Az európai iskolába járt, és nagyon jó baráti kapcsolatai alakultak ki, de aztán egyik napról a másikra kirekeztették. Ezt egy filmen is majd beszeretnék mutatni, amit a német TV forgatott. A befogadás, mint koncepció, ez egy új dolog, és ezt nem szabad az integrációval összekeverni. Az ENSZ egyezmény egyértelműen kimondja, hogy egyetlen egy gyermek sem rekezthető ki az iskolában. Az iskolának mindent meg kell tennie ennek érdekében. Itt láthatók, hogy vannak nagyon jó példák, például Spanyolországban, Németországban egyelőre azonban a az iskolákban a legnagyobb mértékű a szegregáció, tehát a fogyatékkal élő gyermekek zöme nem a rendes oktatásban vesz részt, szemben Spanyolországban. Mitől jobb a helyzet, vagy mitől működik ez Spanyolországban és Olaszországban, és miért nem működik Németországban? Egész egyértelműen biztosítja a jogokat az ENSZ egyezmény a fogyatékkal élők számára, a gyermekek számára épp úgy, ha külön iskolába ha kisegítő iskolába kell, hogy járjon, akkor ezzel a befogadás semmiféleképpen nem érvényesül. Itt például az európai iskolában nem érvényesülhetett ez, mert ő, a fiam csak németül beszél. Egyébként a feleségem és a kislányom is itt van. Most a fiamnak egy kisegítő iskolába kell járni a német határ mellett. Nekünk valamilyen megoldást kellett találni, hiszen nem beszél más nyelven, csak németül de hogyha ő mondjuk görög ajkuként nőtt volna fel, akkor nekem fel kellett volna mondanom itt az Európai Parlamentnél, azért mert a fiam fogyatékos, és nem tudok számára megfelelő görög iskolát találni. Tehát nem tudom, hogy a bizottság mennyire képes ura lenni egy ilyen helyzetnek. Amikor a befogadást, a társadalmi befogadást az integrációval összekeveri. Nos, nem sok időnk van, úgyhogy kérném, hogy... Még csak röviden azt szeretném hozzátenni, hogy a kirekesztés, illetve a nem adaptív iskola következtében óriási költségeim jelentkeztek, és az Európai Bizottság egyszerűen megtagadta ezeket a költségek, a költségek megtérítését. Úgyhogy itt számomra a munka végzésemben is ez komoly zavart okoz, komoly stresszt, és ez egyszerűen hihetetlen. És a bizottság egész egyszerűen azt mondja, hogy itt minden le van szabályozva, minden rendben van. Egyáltalán nincs így. Elnézést, hogy itt fel idegesítettem magam, de ezt mindenféleképpen el akartam mondani.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 Nos, képviselő. Elnök asszony. Én eh, kérném, hogy maradjon nyitott ez a petíció, sőt eh, eh, egy pszichiátriai szakvéleménnyel is egészítsük ki, hogy mennyire felel meg ennek a gyereknek ez az iskolai közeg. Tehát meg kell nézni, hogy valójában ez az iskola megfelelő-e, és ez szerint tudjuk eldönteni, hogy támogathatjuk-e vagy sem a kérést. Az elnök asszony, köszönöm, ahogy jónak látják, de valaki nem a mikrofonba beszél. Köszönöm szépen, elnök asszony. E, a petíció itt egy kényes és különleges kérdést vetett föl, és ennek a bizottsága helyes és megfelelő jelentőséget tulajdonítja, előmozdítani az európai iskolákba a fogyatékkal élő gyermekek beilleszkedését. Ez volt az utóbbi években az egyik fő témánk és talán az összes szükséges eszközt nem bocsátottuk rendelkezésre, de, de erőteljes handicappel rendelkező gyerekeket sikerült integrálni. Tehát a bizottság ennek a specifikus ügynek a legnagyobb figyelmet szentelte. Kaculis úrral nagyon sok eszmecserét folytattunk, és a bizottság mindent tud erről a helyzetről, tehát tájékozott volt egy bizottság elnökhelyettesi kabinettel való találkozónk ez ügyben. Tehát a végrehajtó bizottság nagyon odafigyelt erre a kérdésre, miután integrációs politikát kívánunk folytatni. Ami azt jelenti, hogy minden szükséges eszközt rendelkezésre bocsátunk annak érdekében, hogy a, egy diák, egy tanuló specifikus igényeit is ki tudjuk elégíteni, és lehetővé tenni számára, hogy a kortársaival együtt minden programon részt vehessen. Vannak azonban Bizonyos szituációk, és ez egyike azoknak, amivel most foglalkozunk, amelyek esetében az iskola függetlenül az eszközöktől, amelyeket alkalmaz, nem tartja magát kompetensnek. Ez az iskola nagyon sokat tett próbálva beilleszteni a gyereket két személy, német, két német nyelvű személlyel, tehát rendelkezésre bocsátottak személyi és anyagi eszközöket, jelentős erőfeszítéseket tett, de azt is meg kellett állapítsa, hogy nem képes megfelelően integrálni a gyereket, és nem tudja ezt az igényt kielégíteni. Azért helyesnek tartanám ezzel kapcsolatban hangsúlyozni, hogy az európai iskolák egy tagállami rendes iskola az általános képest mit képes nyújtani van egy sor ö, olyan struktúra, szakiskolai, egyéb ö, szakmai jellegű intézmény, ö, művészeti sport ö, szakosodású iskola, amelyek területén a tagállamok általában nyújtanak is ö, mindenféle kínálatot, és amelyekbe integrálhatóak a ö, fogyatékkal élők. Ellenben az európai iskolákban nem ö, alkalmazható minden. Itt egyszerűen egy akadémiai klasszikus jellegű általános tanítás megy, egy, egy érettségig vezet el, amitől aztán lehet majd a különböző nemzeti egyetemeken részt venni. Tehát ezt tudja nyújtani az Európai Unió minden nyelvén, az igaz. Ez azt jelenti, hogy olykor egyes tanulók minden igényüket nem látják kielégítve. Ez azért önmagában még nem diszkrimináció. Például egy művészet iránt fogékonyabb gyerek, vagy egy másik a sport iránt érdeklődő, vagy technikai jellegű dolgok iránt. Ilyen típusú specializációt nem fog találni európai iskolába, ezt máshol kell megtalálnia, és ez jelzi is már, hogy mennyire szűkített vagy korlátozott, ha úgy tetszik, az európai iskolák oktatása, akkor is, ha az Európai Unió minden nyelvén teszi ezt. Tehát mindenféleképpen jelezheti az iskola, hogy bizonyos típus igényeket nem tud kielégíteni. A bizottság mindent megpróbált, hogy segítse a családot. A bizottság volt az, amely találta a német nyelvű területen azt az iskolát, amelyik be tudja fogadni a gyermeket autista létére is. A költségek, amiket Kacilis úr itt említett, ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy az Európai Parlament Szociális Szolgálatával felvettük a kapcsolatot, tehát a munkáltatójával annak érdekében, hogy mindenféle lehetséges támogatást megadjanak, amit az ő státusza lehetővé tesz. Tehát a maga részéről a bizottság megpróbált segíteni, mindenféle információt, együttműködést biztosítani egy ilyen nagyon bonyolult helyzetben, mert azért ez az. Mi próbáltunk az európai parlamenti szolgálatokkal is ennek érdekében együtt tevékenykedni. Azzal fejezném be, hogy az általánosabb kérdésre térek vissza, és pedig azzal, hogy a bizottság javítani szeretné a fogyatékkal élő gyermekek integrációjának lehetőségét az európai iskolákban is. Továbbra is ragaszkodik a bizottság ahhoz, hogy komolyabban vizsgálják meg mindazon konkrét eseteket, amikor az európai iskolák próbálnak megszabadulni, hogy így mondjam, vagy elutasítani diákokat, hogy nem lehetséges -e másként eljárni, de ismétlem, hogy ez egy akadémiai típusú oktatás, ami van, és nem mindig képes minden specifikus esetet megfelelően kezelni. Ezért ragaszkodik az információhoz a bizottság, tehát hogy a családok tudatában legyenek azzal, hogy az európai iskolák mit kínálhatnak és mit nem. Tehát itt maximalizálni kell a tájékoztatást a tényleges lehetőségekkel, a specifikus igényekkel szembe. Köszönöm. Rapti képviselő, előbb Kesmen képviselő talán. Köszönöm, eh, az alábbiakat szeretném mondani. E, gyakorlatilag hagyjuk nyitva ezt a e, dossziét, ezt a petíciót, annak ellenére, amit itt most elmondott a bizottság. Minden tiszteletem ellenére ugyanis, e, miután meghallgattam a bizottság résztvevőjét, először is lelkiismereti okokból E, azért mégiscsak többet mondok, mint amit eredetileg akartam mondani. Hadd kezdjem az utolsó dologgal. Az Európai Bizottság talált egy különleges iskolát, és azt e, a figyelmébe ajánlotta a petíció benyújtójának. E, és ezt követően, amikor a petíció benyújtója még egy ilyen filmet is készítetett, és ennyire türelemmel és nagy akarással akart gondoskodni e, a gyermekéről és így biztosítani a, a, a jogokat, azért elhihetjük, hogy e, ha akart volna, talált volna ő is egy különleges iskolát, de nem ez volt a célja. E, az európai iskola természete pedig, ugye, ha jól látom, akkor igen szűkembet oktatást nyújtanak ott. Hogyan lehet az európai iskola ilyen szűk amikor különböző oktatási lehetőségeket biztosít. Hiszen valójában nyitottnak, példaértékűnek kellene lennie, és különösen oda kellene figyelni az emberi jogokra. Ez volt az első megjegyzésem. Hallottam, hogy utal itt a sportiskolákra, a művészeti iskolákra, és ezekkel összehasonlítja a különleges igényű gyerekek iskoláival. E, na most ezt még én sem értem, már megbocsássanak. Itt e, az almát hasonlítják össze a narancsal. Eh, az én hazámban vannak ugye természetesen sportiskolák, nyilván ha egy gyerek a sportiskolát választja, akkor oda megy. Nem azért, mert nem fogadják be a normál iskolába, hanem azért, mert ő akar oda menni, vagy a szülei akarnak oda menni, mert a gyerek mondjuk egy élsportoló szeretne lenni. Eh, amennyiben művész akar lenni, akkor a művészeti iskolába megy, de nem azért, mert nem áll előtte nyitva a normál iskola mondjuk egy különleges tehetsége van, és ezért megy oda. És aztán hasonlítják ezt Kaculis úr esetével, nem ismerem az urat, és nem is azért akarok a kedvébe járni, mert görög származású, hanem egész egyszerűen ugyanúgy, ugyanolyan alapossággal kell ezt a petíciót vizsgálni, eh, mint eh, bármely más eh, petíciót, ami elén kerül. Nem vagyok abban biztos, ez az én álláspontom itt, nem vagyok abban biztos, hogy az európai iskolába való visszatérése a gyereknek jó lenne. Azért nem lehetek benne biztos, mert nem vagyok szakértője ezeknek a kérdéseknek. De amit itt olvasok ebben a dokumentumban, ami itt látszik eh, különböző nyelvekre lefordítva, amit ebből én kihámozok, az az, hogy az európai iskola részéről eh, valójában egy, egy tagadás, egy elutasítás volt már a kezdetektől, eh, és nem tették meg azt sem, ami minimálisan elvárható. nyilvánvalóan ami, itt, ami elfben támogatható, meg ami itt a konkrét eset, azok közt lehet különbség. Mégis azt gondolom, hogy konkrét lépésekre kell lefordítanunk a szabályokat. Szerintem nem tettek kellő erőfeszítéseket. Másodszorban pedig én azt vártam volna el, hogy valami fajta orvosi véleményt kérjenek nem csak oktatási szakértőktől, hanem gyermekpszichiáterektől, más gyermekorvosoktól, olyan szövegeket, illetve szakértői leíratokat, amelyek azt bizonyítják, hogy a gyermek alkalmatlan arra, hogy ebben az iskolában, az oktatásban részt vegyen, vagy adott esetben az európai iskola által nyújtott oktatásban részt vegyen. Amikor tehát petíciókat vitatunk meg, akkor itt nem az a célunk, hogy, hogy örömet okozzunk annak, aki benyújtotta a petíciót, hanem adott esetben elvonatkoztatva a szűken vett petíciótól, tágabb értelemben is megvizsgáljuk a felvetett problémát, és ez a petíció nem csak, hogy, nem csak, hogy maradjon nyitott, hanem valójában szélesítsük is ki ennek a petíciónak a hatókörét. Cashman úrnak adom meg a szót ha röviden szól. Nagy örömömre szolgált uh, Rapti ú, asszony által elmondottakat meghallgatni. Itt uh, azonban uh, némiképp vitatkoznék vele, hiszen a petíció benyújtója azt kéri tőlünk, hogy egy általános elvvel foglalkozzunk. Ez a diszkrimináció ugyanis nem ismétlődhet meg. Tehát nem kéne itt leragadnunk a részleteknél, a konkrétumoknál, és a pszichológiai vizsgálatokról beszélnünk. Az tény, hogy az európai iskolát EU forrásból finanszírozzák. Tehát mindenféleképpen biztosítani kell, hogy meg is feleljen az EU általános elveinek. Ha tehát valakitől megtagadják az oktatást, és ennek a család életre is kihatása van, szerintem ez mindenféleképpen a szociális kirekesztés tényállása, amit viszont a Lisszaboni szerződés egyértelműen tilt. Én szerintem egy kérdőívet kéne a bizottságnak elküldenie az Európa iskolákhoz, amiből kiderülhetne, hogy a fogyatékosság milyen szintjét fogadják el az iskolákban. Akkor, is, akkor ugyanis rá tudunk világítani a tényleges problémára és annak súlyára, és megállapíthatjuk, hogy mit tegyünk az adott probléma megoldására lehet, hogy további forrásokra van szükség, vagy fizikai, a, létesítményt kell megfelelően kialakítani. Szerintem ez lenne a helyes eljárás, hogy az elvel foglalkozzunk, eh, amit eh, Vasilios ma itt megemlített. Köszönöm. Cashman képviselő, Batman képviselő szó. Köszönöm szépen. Nagy részben egyetértek az előttem szólókkal, eh, különösen eh, a tekintetben, hogy az autó, eh, itt most az autó autizmus konkrét problémájával foglalkozunk. Az autizmus nem egy fogyatékosság. Az más fajta pedagógiai megközelítést igényel. Én magam tanárként dolgoztam, és az iskolák már foglalkoztattak olyan külön tanárokat, akik az ilyen speciális igényű gyermekekkel foglalkoznak. És hogyha a gyermek a saját korlátait is meg, felismeri és tisztában van vele, ez mindenféleképpen elősegíti az iskolai életben való részvételét. Én magam is nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki a e, szükséges oktatásban részesülhessen. Az autisták nagyon értékes emberek, és igen kiváló eredményeket tudnak mutatni művészetek területén, sportban vagy matematikában. Tehát itt nem csak a befogadásról vagy a kirekesztésről van szó, hanem a társadalmi integrálásukról, e, aminek keretében a saját egyéni e, tulajdonságaikat minél jobban ki tudják teljesíteni. És a családi életnek sem használ az, hogy heteken át el vannak választva a gyermeküktől. Itt most rázza a fejét, itt nyilván a szakértők lehet, hogy más állásponton vannak, de én a saját tapasztalatomból beszélek, tehát itt szerintem is szakvéleményre lenne szükség, lehet, hogy a gyermeket ennek következtében visszaküldik, és egyfajta egy ilyen pingpong játék alakult ki. Mindenféleképpen a gyermek jólétét kell elsődlegesen figyelembe venni. Éppen ezért arra kéne odafigyelni, hogy milyen speciális módszerekre van szüksége az autistának, tudja ezt biztosítani az iskola, és természetesen nagyon nehéz, hogyha a családtól el vannak választva ezt mindannyian beláthatjuk itt, hogy ez egyáltalán nem egy könnyű élet. De itt mindig a gyermek jólétét kell figyelembe venni, és hogyan, arra, hogy hogyan teljesítheti ki ezeket a tulajdonságait a társadalom javára is. Köszönöm nagyon gyorsan. Brevemente, señora presidenta. Rövid leszek, elnök asszony. Valójában én nem ismertem Kaculis urat, és most viszont nagy örömmel ismertem meg ma. Egy dolgot még elmondanék. Elnök asszony, ha én a saját gyermekeimnek egy iskolát keresnék, azután, amit a bizottság mondott, hát azt kell mondjam, ne haragudjon, hogy akkor nagyon lebeszélt volna arról, hogy az európai iskolába írassam be a gyermekeimet. Én egyébként tanár vagyok. Szóval az, hogy matematikában, fizikában, zenében, sportban szuper jó gyerekek, hogyha ez a cél, akkor biztos, hogy vannak specifikus központok. De engedjék meg, hogy a saját gyerekeimmel példálozzak. Két gyermekem ugyanabban az iskolában jár, ahol van egy osztálytársuk, amelyik erősen fogyatékkal élő, nem, hogy nem távolította el az iskolából a, az iskola, hanem mindent megtett, hogy ugyanabba az osztályba kezelesse a gyereket, ott egy külön tanár foglalkozik vele a saját képességeihez köz, ö, képest, annak megfelelően ugyanabba az osztályba, de pedig ez az iskola nem a zseniképző, Egyébként ez lenne a legegyszerűbb a pedagógiába. Ami komplikáltabb, az az, hogy egy olyan formulát alkalmazzunk, amire utalt is a petíció előterjesztője, hogy integráljunk ahelyett, hogy több tucat kilométerre elküldeni a gyereket, hogy a család problémáit megoldani akarjuk, közben még csak növeljük. Engem megdöbbentett elnök asszony az a magyarázat, amit hallhattunk. Teljes mértékben egyetértek Rápti, Kásmán és egyéb képviselőkkel. Ezt mindenféleképpen nyitva kell hagyni ezt a kérdést, a petíciót. Az a legösszetettebb itt, hogy megtaláljuk a megoldás módozatát. Azt nem tudom, hogy nyitva hagyva petíciót esetleg egy kis időt tudunk nyerni, hogy jobban megvizsgálhassuk ezt a kérdést, de lehet, hogy maga a szerzője, az előterjesztője ennek a petíciónak is tud valamilyen javaslattal élni, és ennek alapján mi a tanácshoz fordulhatunk, ha talán ez segít kimozdítani ebből a helyzetből. Köszönöm. Gönc képviselő. Thank you very much. Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden szeretném megemlíteni, hogy én ugyan pszichiáter vagyok, ez nem egy pszichiátriai kérdés, hanem az európai iskola feladatával összefüggő kérdés. Én meglehetősen kritikusan vettem a bizottság válaszát, amikor egy különleges igényekkel bíró gyermeket egy rendes gyerekkel összehasonlít, amikor a tehetségét sportban vagy más területeken kell kibontakoztatnia. Szerintem mindannyian komoly problémát látunk ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Tisztán kell látnunk, hogy az európai iskola feladata az, hogy megtalálja a módját a gyermekek nevelése, oktatása területén, független attól, hogy speciális igényűek-e vagy sem, megfelelő módokat kell találni az integrációra. Ezt kell világosan látnunk, és szerintem minden vélemény ugyanez irányba mutatott. Köszönöm szépen, Gönc asszony. De Rosa úr. Elnézést, nem is hallottam a nevemet, amikor megadta a szót. Hadd mondjam el először is, eh, hogy kicsit vu érzésem van, mert eh, egy jelentést írtam annak idején a parlament eh, számára 2006-ban egy hasonló ügyről, amely akkor 2003-ból származott, és a bizottság eh, akkor dolgozta fel. Amikor itt a bizottság eh, eh, válaszát hallgattam most, és összehasonlítottam a 2003-as válaszsal, amikor is egy bizottsági alkalmazott gyerekéről volt szó, a bizottság ugyanezt mondta szinte szóról szóra nevezetesen azt, hogy az iskola nem alkalmas arra, hogy ilyen fogyatékosságú gyerekekkel foglalkozzanak, hogy de természetesen szeretnék, hogyha erre előbb-utóbb alkalmassá válnának, e, aztán mégis itt vagyunk e, megint. E, az ombudsman jelentése is annak idején azt mondta, hogy a bizottság helytelenül járt el, hogy legalábbis az adott gyermek oktatásának a költségét nem vállalta át. Nyilván lehetséges, hogy még van olyan információ, amit, amit mi nem ismerünk, de számomra úgy tűnik az elmondottakból, hogy ez alatt, ezek alatt az évek alatt a bizottság nem volt képes előrelépni. Az Európai Bizottság részt vesz az Európai Iskolák igazgatóságában, befolyásolja a költségvetését az európai iskoláknak. Amit a bizottság itt elmondott, ez nem elfogadható. Egész egyszerűen nem elfogadható az a helyzet, hogy Négy évvel azután, hogy ez a bizottság és ez a parlament egy hasonló lépéssel kellett, hogy megbírkózzon, illetve foglalkozzon, akkor idejön a bizottság és ugyanezt mondja, és azt mondja, hogy ezek átlagos iskolák, és nem átlagos gyerekek számára nincsenek ott lehetőségek. Azt gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak ragaszkodnia kell ahhoz, hogy az ilyen gyerekek is részesüljenek a szolgáltatásokban, hogyha ez nem lehetséges, vagy hogyha gazdaságilag nem lehetséges, akkor akkor, a, akkor az ingyenes kötelező oktatás Eh, lehetőségének megteremtése Belgiumban egy minimum. Eh, az európai az európai eh, intézmények alkalmazottai ne kerüljenek hátrányos helyzetbe csak azért, mert ilyen speciális oktatási igényű gyermekük van, hogy több ezer eurót kelljen kifizetniük, akkor, amikor elvileg nekik is ingyenes oktatás járna. Köszönöm, de rossz a képviselő. Nagyon gyorsan visszaadjuk az előterjesztőnek a szót. Nagyon örülök, hogy itt lehetőségem nyírt bemutatni az igazságot önöknek. Itt az európai iskolával közöltük, mielőtt még megpáztam ezt az állást, hogy a fiamat megfelelően el tudják-e látni. És ők arról biztosítottak, hogy az ABA módszert fogják alkalmazni, amivel már korábban éveken során otthon is találkoztunk. Ez egy meghatározott speciális oktatási mód. Itt arra is azt rákérdeztem, hogy készek-e az ezzel kapcsolatos költségeket vállalni, mielőtt az illetők az iskolában egyáltalán vizsgálatot folytattak volna, vagy tanácsot adtak volna, már kirekesztették a fiamat. És egy, amikor egy rövid e-mailt írtam, hogy a költségek vállalása hogyan történik, azt mondták, hogy ez szabályozva van. Tehát ez a módszer mindenféleképpen alkalmas lenne a fiam esetében, amit nem, nem alkalmaztak. Ezzel a módszerrel megfelelően be lehetne illeszteni az iskola életébe egy autista gyermeket. És mint ahogy igen helyesen említette ön is, itt egy megoldást kellene találni, lehet, hogy ebből további problémák erednek de minden esetre meg kellene próbálni ezt a módszert alkalmazni az iskolánál. Szakértők is mege- megerősítették, hogy ez működik, de erre nem került sor. De mindettől függetlenül az ENSZ egyezmény is garantálja, hogy a gyermekeket nem lehet kirekeszteni. És elnézést, hogy egy kicsikét érzelmileg is reagáltam. Köszönöm szépen. Ez nem egy személyes, hanem egy igen általános kérdés, és nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget adott arra, hogy a legkülönbözőbb szempontokat mérlegeljük. Bárdő asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, asszony. Szeretnék néhány felszólalásra reagálni konkrétabb információkkal. Többen azt mondták, hogy szükség lenne szakértők véleményére. Azért azt hadd pontosítsam, hogy egy európai iskolában, amikor ö, ö, olyan gyereket vesznek föl, amely fogyatékkal él, akkor van egy csoport, egy vizsgálati csoport, amelyik beszélget a gyerekkel, ö, megvizsgálják, és végső soron ez a csoport dönti el, ez a kollégium, hogy az iskola képes-e befogadni a gyermeket, vagy nem. Ha negatív lenne a véleményük, akkor azért ezt egy szakértő hozza mindig. Nem az igazgatóhoz ilyen döntést, nem ö, egyes tanárok, hanem kompetens személyekből álló csoport vizsgálja az ilyen eseteket. Ö, voltak itt szuperdiákok iskolájáról beszélt, most az, az igazság, hogy ez nem vonatkozik az európai iskolákra. Nagyon sok elsajátítási nehézséggel bíró gyerek van az európai iskolákban, és nagyon komoly iskolai támogatást kapnak. Az az igazság, hogy egyes esetekben az iskola jelzi azt, hogy ő nem képes erre, ez nem jelenti azt, hogy nem szívesen látnák ezeket a gyerekeket, hanem nem képes ezt ellátni. Az európai iskolák elég magas százaléka végez ilyen tevékenységet, és ez is azt bizonyítja, hogy mi figyelemmel kísérjük azokat, akiknek nehézségeik vannak. Lehet, hogy nem voltam egészen világos a felszólalásomban amikor a oktatási kínálatról beszéltem, illetve arról, hogy mit nem kínál az európai iskola egy tagállam ö, oktatási kínálata sokkal diversifikáltabb. Nagyon sok specializált, specifikus iskolával. Ezzel szemben az európai iskolák hagyományosabbak, általánosabbak, nem képesek, nem is váratjuk el, hogy egy nemzeti iskola rendszer kínálatát tudják felmutatni. Bizonyos esetekben korlátozott is ez, amikor nagyon specifikusak az igények, és ezért jelzik azt, hogy ők az ilyen helyzeteket nem tudják kezelni. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy talán most eljött az ideje annak, hogy gondolkodjunk el egy kicsit az európai iskola szerepéről, ha ez így van, és azt is meg kéne állapítanunk, hogy ebben a speciális esetben ez szociális diszkrimináció é vagy egy tudományos döntés, tudományos alapú döntés, amely oda vezetett, hogy a gyermek érdekében kellett a gyermeket egy másik iskolába javasolni, és nem annyira az oktató gárda érdekében, akik nem szerettek volna ilyen problémával foglalkozni. Tehát a probléma most már az, hogy mi is igazából az európai iskolák missziója, de egyetértek azzal, hogy azért ennek a vizsgálatnak úgy általában az európai iskola funkciójával is kéne foglalkoznia. Tehát nyitva hagyjuk a kérdést, nyitva kell maradnia, és még egy további szóbeli kérdést javasolnék a plenáris alkalmával, amelyet én magam tehetnék meg. Köszönöm. Most pedig a 9-es pont alatti petícióra térnénk rá, annál is inkább, eh, mert ez az imént tárgyalttal eh, azonos témájú. A 840 per 2007-es nincs itt az előterjesztő, úgyhogy megadom a szót közvetlenül a eh, bizottság képviselőnek, Szilvio Grékonak. Since the petition is not present, I will give mivel a petíció benyújtója nincs itt, éppen ezért én ismertetném a petíció lényegét, és aztán a e, bizottság változá, vál, vál, e, válaszát. E, egy ír polgárról van szó, aki a kiskorúak oktatási rendszerével kapcsolatban nyújtott be egy panaszt Írország ellen. E, szerinte a 18 éves gyermeke soha nem kapott megfelelő alapfokú oktatást e, Írországban, noha az íralkotmány számára ezt e, garantálja további személyek írták alá ezt a petíciót, jelezve, hogy több családot érint ez az iskola, az ABA módszerről van szó, olyan módszerről, amely az autista gyermekek oktatására alkalmas, illetve használt. Két eszközre hívnám fel a figyelmet, amit itt a kollégák is említettek már. Van az irányelv tervezet, az egyenlő esélyekről szóló ö, ö, irányelvtervezet, illetve az ENSZ egyezmény. Gyakorlatilag én most csak akkor a tartalmi elemekre térnék ki, az eljárásiakat nem említeném. Ami az oktatást illeti, ott az irányelv tervezet az kitér az oktatásra is. Az irányelv tervezet szerint a tagállamoknak fel kell készülniük olyan intézkedések meghozatalára, amelyek biztosítják a fogyatékkal élők számára az oktatáshoz való hozzáférést, és megfelelő, megfelelő módon akkomodálni kell az ilyen személyek eh, igényeit. Mint ahogy itt eh, már mondtuk, eh, ez az irányelv sajnos most blokkolva van, blokkolva van, de azért itt érdemes elmondani, hogy ez a javaslat nem érinti a tagállamok azon felelősségét vagy feladatát, hogy megszervezzék az oktatási rendszerüket, és biztosítsák annak felépítését, beleértve a különleges oktatási igényű gyerekekről való gondoskodást. Tehát ez az irányelv tervezet, noha azt még nem fogadták el, nem feltétlenül eh, érinti a eh, petíciót, mert eh, a hatályos írtörvények alapján kell kezelni addig is ezt a problémát. Hadd beszéljek akkor most a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezményről, és annak különösen a 7-es és 24-es cikkéről, amely a gyerekekre tér ki, illetve az oktatáshoz való jogra. Az egyezmény előírja az aláíró felek számára, hogy egy inkluzív oktatási rendszert hozzanak létre diszkrimináció mentesen, amely egyenlő esélyeket biztosít. Írország, mint az összes többi 27 tagállam aláírta ezt az egyezményt, ugyanakkor még nem ratifikálták. Mihelyst Írország ratifikálja ezt az egyezményt, annak rendelkezései már is életbe lépnek, és kötik majd az ír hatóságokat. Egyelőre azonban nincs ratifikálva ez a megállapodás. Ezek tehát a keményebb eszközök, ami a puha eszközöket illeti. Nos, a bizottság itt annyit tehet, hogy támogatja a fogyatékkal élők oktatásához való jogait, Említette a kollega az Európai Szakértők Akadémiai Hálózatának munkáját, akik, akik majd egy tanulmányt fognak benyújtani a fogyatékossági kártya egész európai elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó problémákról, tehát ezek a szakértők most dolgoznak, az ő munkájuk fogja majd megismertetni velünk, hogy az egyes tagállamokban milyen keretek léteznek a különleges oktatási igényű gyermekek oktatására vonatkozóan, illetve arról is tudomást fogunk szerezni, hogy mennyiben érvényesülnek a fogyatékkal élő gyermekek jogai, nevezetesen az egyenlő oktatásban részesüléshez való joguk mint ahogy korábban mondtam, a válasz, tehát nagy vonalakban az, hogy a jelenlegi hatályos szabályok szerint ez a kérdés Írország nemzeti kompetenciájába tartozik, nem EU kompetencia. Grazie. Köszönöm szépen. Vannak-e hozzászólások? Amennyiben nincsenek, illetve Perossa úr, Szerintem néhány megjegyzést érdemes azért hozzáfűzni ehhez a kérdéshez, annak ellenére, hogy ez egy nemzeti hatáskörbe, kompetenciába tartozó ügy. A petíció benyújtója már rávilágított az anyagban, hogy már megpróbáltak valamilyen támogatást kérni, de ezt az ír bíróságok elmulasztották, és ezért fordultak hozzánk. Az új szabályok szerint, ha ezt az új parlamenti ciklusban nyújtották volna be, akkor nem jutott volna idáig az ügy. Minden esetre azt biztosítani kell, hogy a petíció benyújtója megfelelő választ kapjon a bizottságtól, a szakbizottságunktól, és hogyha a parlamenti képviselőkkel akár a saját választó körzetükben, akár itt kapcsolatba akarnak lépni, akkor megfelelő segítséget kell, hogy kapjanak. De egyelőre az Európai Parlament szerintem ezzel a kérdéssel nem tud foglalkozni. Mindenesetre ez tovább erősíti azt az érvet, hogy szükség van a diszkrimináció ellenes keret irányelvre. Ugyanis ezeket a kérdéseket nem lehet pusztán egyedi alapon és egyedi diszkrimináció ellenes gyakorlat alapján kezelni. Itt arra kell törekedni, hogy általánosságban az oktatás területén minden típusú diszkriminációt meg kell akadályozni. És miután a tanács blokkolta a keret irányelvet, ebből fakadóan itt egy politikai fellépésre is szükség van. Ennél a petíciónál is, éppen úgy, mint a többi korábbi petíciónál, az tanács elnökétől kellene megkérdezni, hogy a jelenlegi elnökség mit kíván tenni, a soros elnökség, ezen blokkolás feloldása területén. Nagyon röviden, elnök asszony, hiszen én már egy korábbi hozzászólásomban utaltam erre a petícióra, ez mindenféleképpen rávilágít arra, hogy az általános elvek nem elegendőek, amikor a fogyatékkal élőkről kell gondoskodnunk, különös tekintettel itt az autista gyermekek oktatási igényeire. Ez egy nagyon vitás kérdés már hosszabb ideje Írországban, és számos szülő azt tapasztalta, hogy gyakorlatilag az ír kormány szemet huny az ilyen speciális oktatási igényű gyermekek ügye felett, és nem tudnak megfelelő megoldásokat kínálni. A szülőknek pedig mindent meg kell tenniük. Tudok olyan szülőkről, akik a saját közösségükben hoztak létre egy külön iskolát, és saját zsebükből finanszíroznak részmunkaidős tanárokat, akik a speciális igényű gyermekekkel foglalkozni tudnak, és akik elő tudják segíteni, hogy a gyermekeket bevonják az oktatás rendszerébe. Az államnak meg kellene hallgatnia, oda kéne figyelnie a szülőkre és azoknak a tapasztalataira, akik fogyatékosokkal dolgoznak a mindennapokban. És itt nem elengedő pusztán az alkotmányra hivatkozni, hogy az oktatáshoz való jog meg kell felelni, mert iskolába, illetve megfelelnek, mert iskolába jár a gyermek. Úgyhogy szerintem a tagállamoknak és Írországnak is még igen komoly feladatai vannak ezen a területen. Köszönöm, azt hiszem, hogy úgy gondolhatjuk, hogy a döntéseink ezzel kapcsolatos döntéseink a jövőbeli petíciók esetén is alkalmasak lesznek, használhatók lesznek, arra, hogy szorgalmazzuk a megfelelő irányelv kialakítását, és hatékonyabb, hatásosabb beavatkozást ö, tegyen lehetővé ezekbe a helyzetekbe. Pagyadeli kollega felszólalása is azt hiszem ebbe az irányba mutatott. Hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és az elhangzott javaslatok szerint haladjunk tovább. Most pedig rátérnék a 15-ös számú petícióra. Ahogy tettük ezt más alkalmakkor, miután most már későre jár, célszerű lenne előrehozni azokat, amelyeknek itt van a előterjesztője. Az első ilyen a 15-ös számú vagyis a 2008-as erről van szó, 1696-os e, e, számúról, megadnám a szót az De Dekroynak. Köszönöm szépen, mindenek előtt a meghívást köszönöm, és én itt egy óriási méretű problémáról szeretnék beszélni, Európa és világ szinten óriásiról, itt valós büntényekről van szó, gyermekek az áldozatai, és a statisztikák szerint úgy tűnik, hogy a 3%-a a lakosságnak érintett ebbe. Ez azt jelenti, hogy Belgiumban 300 ezer embert érint ez, 22 millió embert Európában. A, az az óriási probléma, amivel itt mi találkozunk, az az, hogy nagyon érzékeny, alanyokról, áldozatokról van szó, amelyektől a kormány fél. E, hiszen ezek rendőrségi kompetenciájú kérdések, és a fő alanyai gyermekek. E, olyan intézmények érintettek ebben, ahol a gyermekek védelmet kellene, hogy élvezenek, hiszen bűnözőkkel kerülnek érintkezésbe. Ezeket a dossziéket államtitokként osztályoznak. Elkülönített dossziék, én is kaptam egyet, a rendőrség nem jutott el az én feljelentésem, azt mondták, hogy ez kódosítva van, kódolva van és titkosított. Azt mondták, hogy az én feljelentésem, kódja azt jelenti, hogy az állam itt megijedt és nem ö, tárgyalhatja nyíltan, nyilvánosan ezt a dossziét, aztán utána a bizonyítékok hiányában osztályozták másképp, de őszintén szóval azt kell mondanom, hogy nem férhettem hozzá a saját feljelentésemhez ilyen titkosítási okok miatt, és szer, Európa szerte voltak ilyen esetek. A legnagyobb probléma az, hogy a feljelentő, a tanúk, ha ha nem hallgatnak, akkor az egész dolgot úgy oldják meg, hogy áll jogorvoslási hibákra hivatkoznak. Tehát bizonyos olyan szakértői vélemények, amelyek azt állítják, hogy ilyet nem követhettek el, Tanulni lehetünk halálos ítéleteknek, rettenetes elzárásoknak, orvosi ellátás megtagadásának az ítélet végrehajtásban általában, és hihetetlen, hogy Belgiumban, ahol azt hihetjük, hogy az emberi jogok egyik országában vagyunk, azt kell tapasztaljuk, hogy valaki bekerül a börtönbe, egy három éves rákkal, felfüggesztik az egész vizsgálatát, az állapot megalapítását, nem tudjuk, hogy hogy élhet túl. 590 órát tölt bilincsben, és egy olyan dosszié alapján történik ez, ami egy konkrétra tejtek egy 90, említek egy 98 as a Zámvord dossziét, amely elsőként bizonyította a gyermekek szexuális kizsákmányolását. Az Európai Parlament elnöke gratulált neki, hogy fényderített ezekre a büntényekre. Mindenütt titkosították ezeket a feljelentéseket, ezeket a vádakat, nem hallgatták ki az érintetteket, 4800 fotó van a megfelelő áldozatokról a, dosz, a dossziéban, például a mellettem ülő hölgy börtönbe került. Mert? Azért, mert nem ismerték el azt a laboratóriumi vizsgálatot, mely szerint a gyermekének 7 éves korában volt nemi betegsége. Őt tartották őrültnek, és csukták le. A hölgy nem ismeri, és nem is merheti meg a dossziét. Én véletlenül találtam rá az interneten, semmit nem tudott a saját iratairól, a saját ö, aktájáról. Tehát egy olyan helyzetben vagyunk, ahol a sajtó nem szól egy szót se, vagy hamisat szól az ügyészek a maguk verzióját ö, állítják föl, szerintük nincs bizonyíték, és nincsen semmi alapja a vádnak. Tehát van egy olyan aktánk is, amiben 40 millió fénykép bizonyíték van. Ez a <laughs> probléma csak tovább fog súlyosodni, addig, amíg az államok, az országok bármilyen nemzeti és nemzetközi normát megsérthetnek. Van egy olyan kollégánk, aki börtönben van, legfelsőbb bírósági tanács igazolja ezt, 7 cd tűnt el az ő aktájából. Én értem, hogy egy CD-rom az tud szállni, repülni és e- elrepülhet az asztalról, de egy aktából, hogy hét is el tudjon tűnni, elítélték. Pedig kiderült, hogy egy nem komplet akta alapján vádolták. Ez folyamatos, az ilyen esetek folyamatosak. A média információja az hiányos nincs, interneten találunk információkat, felismerjük az eseteket, ügyeket, tudjuk, hogy mikor, hol ö, hamis, de a drámait azért felismerjük. Ha azt megismételjük, hogy 3%-át érinti a világ lakosságnak, 180 millió ember azok a gyerekek, akik átélték ezeket az élményeket, egy életre traumatizáltak, erre azért emlékezünk. És van itt még egy dolog, hogy egy gyerek fejlődhessen, hát először is igazságra van szükség. Minden statisztika azt bizonyítja, hogy a sorozatgyilkosok, a gyilkosok száz százalékban erőszak áldozatai voltak, megerőszakolták őket gyerekkorukban. Tehát ha mégis megnézzük, látnunk kell, hogy vagy prostitúció áldozatai lettek visszaélések, de soha nem kerül szóba az, hogy az igazságszolgáltatás nem tett semmit ezeknek a gyerekeknek a megmentésére. Mindig szörnyekről beszélünk, de itt a szörny maga az igazságszolgáltatás az, amelyik nem akarta végére járni ezeknek a dolgoknak, nem akart foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, amikor kérdést teszünk fel, se válaszol, vagy pedig minket tekint bűnözőnek, vagy bolondnak, hogyha továbbra is ragaszkodunk az igazunkhoz. Tehát. Ha egy fogvatartottról beszélünk, akkor úgy felmerül, hogy egy szívbeteg embert normális dolog negyed óránként felébreszteni? A válasz az, hogy nem, csak azt ellenőrizzük, hogy nem halt -e meg. Ha látjuk ezekben az aktákban, hogy Franciaországban, Portugáliában, Svájcban, Hollandiában találtunk ilyen eseteket, aztán Belgiumot most ugye nem kell euh, még hangsúlyozni, Szóval, ahol a bírók több ügyet Semmisítenek meg, nem történik semmi. Tehát a kelleténél többet, nem történik semmi, olykor-olykor elejtik azt, hogy hát volt egy igazságszolgáltatási hiba, de a bíróknak soha nem kell ezért felelősséget vállalni, fütyülnek rá, ugye, hallhattuk ezt szó szerint, és nincsenek áldozatok. De ha ez így van, akkor, akkor nincs bűnelkövető se, mi kritizáljuk azokat a törvényeket, amelyek a gyermekek védelmét szolgálnák. Egyébként elvileg jól készültek, de alkalmazni is kéne őket és itt a probléma az, hogy nem alkalmazzák őket, hanem államtitkosítás folyik. Nagyon sok esetben ez gyönyörű törvény lehet, de hát semmi szükség nincs rá, nem hasznos, hogyha nem lehet alkalmazni. Tehát mi kérdésünk az, hogy hogyan lehetne az egyébként létező törvényeket alkalmazási szintre vinni. A parlament, az Európai Parlament, a bizottság hogy tudja rákényszeríteni az egyes tagállamokat, hogy alkalmazzák már a létező érvényben levő törvényeiket. Nagyon sok probléma eh, merül itt fel a különböző pedofil hálózatokkal kapcsolatban. Az internet egyébként itt teljesen fölmorzsolta a korábbi határokat, eh, a helyi dolgokat is interneten intézik. Itt a határokról megfeledkezhetünk, az eredmény az, hogy 36 különböző országba kerülnek a különböző akták. Ha egy olyan ország, mint Belgium, ami Európa skandaluma, 80 ezer bizonyítéka rendelkezik. Mi egyébként mi adtuk le ezeket a bizonyítékokat, aminek révén a mellettem ülő hölgyet ö, bebörtönözték. Tehát akkor miért is vannak ezek az akták? Vagy tehát nem, hogy ő nem férhetett hozzá a saját aktájához, hanem, hanem egyszerűen titkosították ezt, e, és úgy ítélkeztek, hogy nem vették figyelembe a bizonyítékokat, mert nem lehetett hozzáférni a saját aktához, és egyszerűen bevágják az embereket így börtönbe, Franciaországban van ez, és ugyanez az eset fordult most elő Belgiumba, a belga hatóságok teljesen nyilvánvaló szándéka megölni azt a szemét, akiről beszélek, és odáig jutottunk, hogy az igazságügyi miniszter tett egy olyan javaslatot, hogy segítsenek egy szívreállást. Tíz napon belül Ennek ellenére az illető 42 napig életben maradt. 42 napra volt szükség, hogy a miniszter dönthessen arról, hogy emberi körülmények között tartsák. És így bánnak azokkal a tanúkkal, amelyek feljelentik a pedofil hálózatokat. Köszönöm, azért a bizottság válaszoljon, Cezár Alonso Járte fog válaszolni. Köszönöm, azt gondolom, hogy itt három kérdés van ebben a petícióban, és háromféleképpen kell ezzel foglalkozni. Az egyik egy sor olyan eset lett itt felemlegetve, ahol a petíciósok azt mondják, hogy ártatlan embereket ítéltek el, miközben bűnözőket engedtek futni. A másik kérdés az a jogrendszer működése, amely különböző tagállamokban lehetővé teszi azt, hogy megússzák a bűnözők. A harmadik dolog pedig a gyermekek elleni szexuális kizsákmányolással szembeni fellépés fontossága és módozatai. Tehát itt akkor most térjünk az első pontra rá. Konkrét ügyeket emlegetnek fel, amikor is ártatlan embereket ítéltek el, és és bűnözőket engedtek szabadon. Nem tudjuk, hogy ez igaz-e vagy sem sajnálatos módon. Az Európai Bizottság az nem egy fellebbviteli bírósága a nemzeti bíróságoknak, sőt, mi még azt sem kérhetjük, hogy vizsgálják felül újra az ügyeket. Ez egész egyszerűen nincs erre kompetenciája az Európai bizottságnak, illetve az Európai Uniónak, ahogy ezt a 33. cikke a régi szerződésnek és a 72-es az újnak is kimondja. A második kérdés az a az igazságszolgáltatás eh, hiányos működése egyes tagállamokban, ami egy nagyon súlyos vád. Mert ez akkor az Európai Emberi Jogi Szerző eh, meg egy, eh, egyezmény hatodik cikkét sérteni, ha így van, és ez egy olyan eljárást kellene, hogy beindítson, amely az EU szerződésében is szerepel, nevezetesen, hogyha alapvető jogokat súlyosan és sorozatosan megsértenek. Mi egyébként nem gondoljuk, hogy ezen állítások alapján, amit itt a panaszos benyújtott, eh, ténylegesen és magabiztosan azt mondhatjuk, hogy komoly és sorozatos eh, jogsértések történnek Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban és Portugáliában, egész egyszerűen nincs meg eh, ahhoz a bizonyíték, hogy ezt a nagyon súlyos eljárást elindítsuk, és jelenleg nem is áll szándékunkban ilyen eljárást eh, indítani ezen tagállamok eh, ellen. A harmadik kérdés pedig eh, ugye a hatékony fellépés a gyermekekkel szembeni erőszak ellen. Eh, valójában a helyzet egyébként súlyosabb, mint ahogy a panaszos mondta, mert tudományos eh, becslések szerint a gyermekeknek 10 vagy 20 százalékát valamikor majd az élete során, a kora során szexuálisan zaklatják vagy bántalmazzák. Ez egy 2003-as jelentésben van leírva tehát ez egy nagyon súlyos bűncselekmény, amely nyilvánvalóan az áldozatokat egy életre megsebzi, és amely nagyon sok módon jelentkezhet például az interneten keresztül, de a gyermekszex turizmus formájában is jelentkezhet ez a jelenség, és hát nyilvánvalóan nemzeti fellépés erre nem elégséges, sőt az EU fellépés sem elégséges. Van egy keret határozat 2004-ből, amely a jogszabályok minimális közelítését írja elő a tagállamok számára, de ez egy nagyon minimális közelítés, és ez egy kerethatározat. Tehát, hogyha egy tagállam ezzel nem foglalkozik, akkor azzal az EU nem sok mindent csinálhat. Nem lehet ugyanis ezt az Európai Bíróság elé vinni. A bizottság ezt tudja, és éppen ezért alig néhány hónappal a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után egy irányelv tervezetet nyújtottunk be annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjunk fellépni a gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen. Ezt március 29-én nyújtottuk be ezt a javaslatot, és ez egy irányelv lesz, amely a ö, szokásos ö, szokásos jogalkotási eljáráson keresztül fog futni, tehát nem egyhangú döntésre lesz szükség, hanem többség, lesz egy nyilvános vita, és a parlament is szavaz erről a dologról. Ez egy nagyon átfogó megközelítés, amely a szexuális kizsákmányolásnak és abuzusnak számos fajtáját lefedi, több dologkal foglalkozik, áldozatvédelem, az elkövetőkkel szembeni eljárás, illetve a megelőzés ezt eh, holnap a Libe Bizottságban eh, részletesebben ismertetjük. Tudjuk, hogy eh, nagyok az elvárásai a parlamentnek, mert hogy tavaly egy javaslatot tettek a tanácsnak, hogy lépjen. Én azt gondolom, hogy a parlament hosszú listájának legtöbb tételét fel tudtuk dolgozni, illetve beemelni ebbe a javaslatba. Tudom, hogy a parlament szívéhez közel áll ez. A legmagasabb szintű joga, minőségű jogalkotási munkát kívánjuk elvégezni annak érdekében, hogy hatékonyabban lehessen fellépni ez ellen a dolog ellen. Köszönöm. Köszönöm a bizottság képviselőjének, hogy egy elég kimerítő választ tudott adni és úgy gondolom, hogy azért a bizottság figyelmét igazolta, vagy bizonyította itt a központi témát illetően a kiskorúak által elszenvedett zaklatások kapcsán. Én azt hiszem, hogy ez a petíció így a bizottság válasza alapján is mondható, hogy elindult egy ITER mentén, Hát és ezt nyilván a megfelelő irányelv kialakítása fogja megkoronázni, ennek gyorsítani kell a megvalósítás idejét, idejét, és hogyha egyet értenek, akkor ezt ilyen javaslat formájában elfogadottnak tekintem. Most pedig térjünk át a 17-es napi rendi pontra a jelenlevő előterjesztők szerint. John Bryan, nél szó. Megadom a szót, ez a 0813-as per 2008 számú. Sorry. Elnézést. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséget kapok, és ismertethetem a petíciómat. Azt hiszem, hogy ez minden európai egészségét érinti. Az agályom abból fakad, hogy az európai élelmiszerbiztonsági ügynökség eh, GMO panelje eh, rutinszerűen alkalmaz olyan eljárásokat, amivel veszélybe sodorja több millió európai eh, egészségét. Ezt a panelt nem választják, és ők végzik a kockázat elemzést, kockázatértékelést, ugyanakkor viszont kockázatkezeléssel nem fogalmaznak, és mindenféle foglalkoznak, és mindenféle jogi felelősséget elhárítanak itt éppen ezért nem vizsgál különböző tudományos bizonyítékokat, hanem véleményt alkot úgymond a GM, tehát a genetikailag módosított termékekről. Egyébként ezek a főbb agályai megjelenek a petícióban is. Az EFSA rendszeresen pozitív véleményt ad a GMO-król, a kérelmezők által beadott, kiválasztott adatok alapján. Ezek a tanulmányok nem teszik lehetővé, hogy független szakértők is hozzáférhessenek a termékekhez, ami elfogadhatatlan. Tudományos kísérletekre mindenféleképpen szükség lenne, mégpedig ismételt alapon eh, ahhoz, hogy ezek megbízható eredményt eh, nyújthassanak. Másodszorban az EFSA eh, GMO tudományos csoportjának összetétele nem megfelelő ahhoz, hogy megfeleljen a feladatának. Nem képviseltetik magukat agronómusok, vagy környezetbiológusok, vagy toxikológusok és más egészségügyi szakértők, hanem elsősorban fogyasztói csoportok és nagyon gyakran szoros kapcsolatokat ápol a GMO iparral is. A akik kétféle módon befolyásolhatják a döntéseket. A legnagyobb probléma az EFSA-val kapcsolatosan az, hogy a követelmények a kérelmezők számára nem eléggé konkrétak, ahhoz, hogy megfelelő kockázat felmérés lehessen elvégezni. A bizottság megvalósítási rendelet tervezete csak tovább bonyolítja a dolgokat, ehelyett inkább egyértelmű kutatási standardokat kéne meghatározni, a paramétereket kialakítani és azokat ellenőrizni a lehetőleg szigorúban. Például nem lehetne megengedni az izolált vagy fehérje pótszerek tesztelését, ahelyett, hogy az egész üzemet tesztelnék. Ez a bizonyos megvalósítási vagy végrehajtási rendelettervezet ugyan meg tudna oldani bizonyos problémákat, de a jelenlegi formájában felhigítja az EFSA jelenlegi út iránymutatóit. Ezen kívül az EFSA nem időben bocsátja rendelkezésre az adatokat, amelyeket a GMO kérvények tartalmaznak. Itt ugyanis bizonyos kereskedelmi titoktartási rendelkezésekre hivatkozik egy adott esetben a bírósági határozattal kellett előírni, hogy ezeket az adatokat nyilvánosságra hozzák. A petíciós szakbizottságnak, illetve a parlamentnek kéne fellépni ebben az ügyben. Ezen problémák ellenére úgy gondolom, hogy azért még nem túl késő, hogy a parlament lépjen saját hatáskörén belül a GMO politika kapcsán, és fokozza a az európai polgárok eh, genetikailag módosított eh, termékekkel szembeni megfelelő védelmét. A Környezetvédelmi Tanács 2008. Eh, decemberi ajánlásait is figyelembe kéne venni, és a következőt javasolnám a parlamentnek. Először is napirendre, illetve fel kéne venni a jegyzőkönyvben, hogy az EFSA szakértői paneljét át kellene alakítani, ezen kívül elő kéne írni, hogy a kérvényekben szereplő adatokat megfelelő módon kell vizsgálni, és nyilatkozniuk kell a kérvényezőknek az adataik megbízhatóságáról, amit független szakértőkkel bevizsgáltattak. Harmadsorban pedig azt kérem a parlamenttől, hogy egy állásfoglalásban ítélje el a, azt a gyakorlatot, hogy túlságosan eh, olyan eh, tudományos eh, tényekre támaszkodjon, amit kizárólag a kérnyező nyújt be, illetve blokkolja a, azt a gyakorlatot, hogy nem működnek együtt független kutatásokkal, ezen kívül minden olyan lépés, ami arra irányul, hogy az EFSA adjon át ellenőrzésre adatokat a jóváhagyás előtt. Ezen kívül pedig a kockázat elemzést, értékelést és ellenőrzést fel kell gyorsítani. Finally, the vilification and intimidation of independent scientists who happened... És a GM termékekkel kapcsolatos egészségügyi és biztonsági hatások megfelelő független bevizsgálására lenne szükség. Korábban más területeken megfelelően érvényesültek ezek a kockázat elemzések, és éppen ezért azt kérem a parlamentet, hogy az EFSA-t, illetve a bizottságot is figyelmeztesse arra, hogy ha esetleg bizonytalanság uralkodik, akkor mindig az elővigyázatossági elvet kell érvényesíteni az európai polgárok védelme, egészségének védelme érdekében. És nagyon köszönöm, hogy a petíciós szakbizottság foglalkozik a beadványommal, és remélem lépni fog, és kellően figyelembe veszi az általam felvetetteket. Köszönöm bizottság képviselőjének adom át a szót, Sebastian Kuk. Köszönöm, elnök asszony. Nos, a bizottság újra csak elismétli, hogy az állati és emberi egészségvédelem abszolút prioritás tevékenységében, tehát OGM jelenlét a GMO jelenlét a tápokban, illetve az emberi élelmiszerekben csak a megfelelően garantált biztonsági körülmények között lehetséges. Úgyhogy a bizottság az EFSA véleményei alapján fog továbbra is tevékenykedni. Ami pedig a, az engedélyezési eljárásokat illeti az EFSA és a tagállamok kötelezettségvállalásai alapvetőek ebből a szempontból, hogy csak megfelelő vizsgálat után adjanak ki bármilyen hasonló engedélyt. Az utóbbi évek tapasztalatai arról szólnak, hogy nagyon nagy erőfeszítések történtek ezen a területen. Az EFSA-hoz bekerült összes kérelem, engedélyezési kérelem a tagok elé került, mindenki ki, kifejtette véleményét. Az f végzett elemzések után válik ez integráns részévé az EFSA álláspontjának. Egy specifikus mellékletben szerepel ez, garantálva a vizsgált panelt. Ami pedig az értékelési eljárást, vagy vizsgálat időtartamát illeti, úgy számítjuk, vagy úgy satszoljuk, hogy a, az európai eljárás egy kicsit hosszas. Ez annak köszönhető, hogy a kérelmező irányába az EFSA rendszeresen kiegészítő dokumentációkat, információkat követel a GMO termék biztonságáról, további többlet teszteket kér, és csak akkor dönt, ha minden szerinte szükséges adatot benyújtottak. Mindezt azért, hogy a termék biztonsága garantálható legyen. A bizottság egy további javaslattal élt annak érdekében, hogy javíthassuk ezt a rendszert az engedélyezési folyamat kapcsán, tehát hogy a kérelmezőnek milyen típusú dokumentációt kell benyújtania. Úgy véljük, hogy a, ez a javaslat tovább fogja javítani a, az engedélyezési eljárásunkat, a jelenleg alkalmazott EFSA útmutatások tekintetében már két éve vitatjuk, több mint két éve ezt a, az irányelv tervezetet de itt nemzetközi szinten létező protokollokra utalnék, vagy az egyes helyzetekre alkalmazandó protokollokról van szó. Továbbra is fogunk dolgozni ebben a, ezen az irányelven, együtt működve a tagállamokkal, és továbbra is figyelembe fogjuk venni a többi fél véleményét. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Én úgy vélem, hogy ez a petíció három fontos alapelvre koncentrál, már ami a fogyasztók egészségét illeti és egészségvédelmét. Általában környezetvédelmi és egészségvédelmi aspektusokról szól, átláthatóság, információhoz való hozzáférésről van szó a GMO értékelését illetően, és kételyeket vet fel a tudományos kutatások megbízhatóság, illetve objektivitása tekintetében, mert ugyan tudományos kérdésekkel foglalkoznak, de ezeknek azért van hatása a társadalomra és itt szó van az óvatossági elv alkalmazásáról, és én egyetértek néhány pontjával a kérelmezőnek, vagy hát az előterjesztőnek. Azt kell mondjam, hogy a Környezeti Bizottságon belül 2009. október 5-én én kérdése fordultam az EFSA igazgatónőhöz, a 810-es kukorica kapcsán. Itt azt szerettük volna garantálva látni, hogy az EFSA véleménye, illetve vizsgálata hosszú távú hatásvizsgálaton alapul. Az EFSA akkor azt mondta, hogy valóban pillanatnyilag az értékelések, amelyeket az EFSA végezett, hát nem teszik igen, igazából lehetővé, hogy kockázat elemzést is jelentsenek ezek hosszú távon. A másik kérdés továbbra is a 810-es kukoricára vonatkozott, vagyis azt kértük, hogy külső szakvéleményeket is vegyünk figyelembe, esetleg az EFSA véleményével ellentéteseket is. Az EFSA megint csak azt ismerte el, hogy az egyes elemzések, külső vizsgálatok javaslatokat nem veszi figyelembe. Mármint az EFSA. Nos, ez az egész kapcsolódik mindahhoz, amit a mostani ké- eh, előterjesztőnk felvetett, az átláthatóság, a megbízható és kompetens tudományos vizsgálat, a kétségek, még mai napig vannak kétségek a tudományos vizsgálat imparcialitását illetően, és úgy érezzük, hogy a bizottság válaszai sem elégségesek. Én bekapcsolódtam ebbe a kérdésbe, hiszen figyelembe véve azt, hogy a GMO-k milyen hatással lehetnek a, az egészségre, ez indokolná, hogy nagyon is figyelmesek legyünk erre a kérdésre, környezetvédelmi szempontból is. Nem nagyon fogadhatjuk el azt az általános minden rendben van című választ. Várjuk azt a rendeletet, ami megválaszolja ezeket, és azt szeretném, hogy ezt az előterjesztett petíciót tartsuk nyitva, arra várva, hogy láthassuk a rendeletet, ezt a híres rendeletet, amin a bizottság olyan nagyon dolgozik, és talán ez a felmerült kérdéseket is majd megválaszolja. Vence képviselő. I think this is... Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy ez eh, egy nagyon fontos kérdés, és biztos vagyok benne, hogy eh, más képviselő is kap a fogyasztóktól, illetve a választópolgároktól ezzel kapcsolatban beadványokat többet, mint más esetekben eh, a GM jóváhagyásokkal kapcsolatban, ami nyilván az érzékenységet tükrözi. Eh, nyilvánvalóan itt eh, az átláthatóság és a fogyasztók bizalmának, valamint az élelmiszerbiztonságnak és hitelességnek a kérdése merül fel. A petíció benyújtója nagyon komoly, nagyon fontos kérdéseket tett fel, amelyeket a bizottság eddig nem válaszolt meg. Olvastam a bizottság válaszát, írásbeli válaszát, és hallgattam a szóbelit, ugyanakkor a konkrét kérdésekre nem válaszoltak. Nagyon gyakran, amikor a GMO-król beszélünk, az emberek azt mondják, hogy a döntések ne érzelmeken vagy érzéseken alapuljanak, hanem a tudományos tényeken, és valójában ezt szeretnénk. Olyan tudományos információt szeretnénk, amely kutatásokon alapul, és nem csak azoknak a kutatásain, akik ezt elvégzik már, mint hogy, bocsánat, akik ezeket a termékeket előállítják, hanem független, el nem kötelezett kutatók munkáját is vegyék figyelembe, ugyanolyan súlyjal, mint az engedélyért folyamodók kutatásait. Tudom, hogy John Doktor korábban kapott, kért információt, amit aztán kisatírozásokkal kapott meg. Nem hiszem egyébként, hogy annyira kereskedelmileg titkosak lehetnek a kutatási adatok, hogy így kelljen ezeket nyilvánosságra hozni. Az engedély kérelmezője az engedély kiadásáig valójában teljes ura az anyagnak, és csak utána válik az úgymond köztudássá vagy közkincsé. E, az a folyamat, amely, amelyről itt beszélünk, az nem ad választ arra a kérdésre, hogy ezek a kísérletek megismerhetőek, megismételhetőek-e. Az elővigyázatossági elv alkalmazása tényleg fontos, ezt be kell tartatnunk. A parlamentnek is az a feladata, hogy biztosítsa, hogy a kutatási adatok azok megbízhatóak legyenek, és én azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy éppen ideje eh, ezt a kérdést jobban megvizsgálni, nyitva hagyni tehát most a petíciót, és jobban megvizsgálni ezt a kérdést, hogy utána egy állásfoglalást eh, hozni ebben a témában, akár a petíció eh, alapján is, és valóban megvizsgálni azt, hogy a rendelkezésre álló kutatási információk ne csak a génkutató vagy génmódosító cégektől származzanak. E, azt gondolom, hogy éppen itt az ideje, hogy alaposan megvizsgáljunk egy olyan dolgot, ami komoly aggodalmakat vált ki az európai emberekből. Köszönöm, Higgins úr. Köszönöm, nagyon röviden tudok fogalmazni, elnök asszony, mert tudom, hogy vannak még más e, e, petíciósok, akik itt várnak. Nagyon fontos témáról van szó. A bizottság mindig azt mondja, azt mondja, hogy mindig az egészség és a környezetvédelem eh, a, a, a fő szempont. Éppen ellenkezőleg én úgy gondolom, hogy a bizottság eh, egy, már egy ideje a hatalma alá került azoknak a hatalmas eh, transnacionális vállalatoknak, akik mindent megtesznek annak értelmi érdekében, hogy elterjesszék ezeket az új technológiákat. Ez tehát egy rendkívül lényeges kérdés, amely a környezetünk és a ökorendszer fenntarthatóságát befolyásolja. Rendkívül arrogáns ezen cégek részéről az, hogy 5-10 év alatt próbálják azt a génállományt manipulálni, amelyet egyébként ezek a növények több millió év alatt fejlesztettek ki az emberi génállomány is több százezer év alatt alakult ki, és szokott hozzá ahhoz, hogy ezeket az élelmiszereket fogyassza el. Éppen ezért felelőtlen szerintem megengedni azt, hogy elszaporodhassanak több milliárd hektáron a génmanipulált anyagok, illetve növények, független attól, hogy ez most rizs vagy bármi más, anélkül, hogy tudnánk hosszú távú hatásai ennek mi, hogyan fognak azok reagálni a klímaváltozásra, vagy egyéb drámai környezeti változásokra, amelyek bekövetkezhetnek. Tehát én támogatom a petíció benyújtóját, amikor függetlenséget, átláthatóságot igazolhatóságot követel a vizsgálatok kapcsán, és ezek a cégek, amelyek létrehozták ezeket a génmanipulált szervezeteket, és eh, amelyek hatalmas tőkét mozgatnak meg, ezek hozták létre az Agent Orange-ot korábban, eh, mint vegyszert. Eh, nem kérek az ő munkájukból a jövőre nézve, köszönöm. So much. Briefly, first. Nagyon rövid leszek. Először is igen, én támogatom, hogy javasoljunk egy parlamenti állásfoglalást, annak érdekében, hogy eh, pozitív nyomást gyakoroljunk a bizottságra, hogy megfelelő javaslatot dolgozzon ki. Másodszorban pedig azt szeretném még javasolni, hogy ez a petíció kerüljön a Környezetvédelmi Szakbizottság elé is eh, véleményezésre, mielőtt még eh, egy nagyszabású nyilvános meghallgatást szerveznénk. Tehát ez egy eléggé vitatott kérdés, amit előkelő helyen kéne szerepeltetni a napirenden. Itt igen kemény kritikák hangzottak el az EFSA-val szemben. Mindenféleképpen aggasztó ez az ügy. És egész egyszerűen ők megtagadták az elővigyázatossági elv alkalmazását. A Dán sajtóban például megjelent eh, egy cikk, hogy a nanotechnológia milyen problémákat jelent az azbesztel kapcsolatban. Ebben az esetben sem érvényesült az elővigyázatossági elv. Tehát arra kell törekednünk, hogy ez az elv érvényesüljön. A Monsanto az egyik legkeményebb lobbista Európában, talán hasonlóak a nukle, az atomerőművekhez. Grazie. Eh, noi, ehm, Köszönöm. Talán ezzel a petícióval kapcsolatban kéréssel fordulhatnánk a környezeti bizottsághoz, hogy több információt kapjunk arról, hogy ők a saját bizottságukba mit folytatnak ez ügyben, aztán ezt összevetnénk. Ugye nekünk is van holnap egy vitatott kérdésünk a biodiverzitással kapcsolatban, amit aztán megosztunk a környezeti bizottsággal, elkezdhetnénk egyébként a különböző javaslatainkat kidolgozni ezzel kapcsolatban is és ugye a meghallgatás, a hearing lenne talán akkor ennek a záró momentuma, tehát kérjük a Környezeti Bizottsággal való együttműködést ebbe az irányba. Akkor rátérnék a utolsó két petícióra. Nagyon kérem, hogy rövidek legyenek. 19-es számú a 1037 per 2007-es Jill Bellé a szó. Thank you very much indeed, um, members of the... Köszönöm a petíciós bizottság tagjainak. Én dr. Robert Wenker vagyok. A Jill Bell nevében járok el. Dr. Brian John-tól hallottuk ezt a petíciót, és összefügg a miénkkel valójában, a, vagy hasonló bizonyos szempontból, ugyanis amit mi itt felvetünk, az az EFSA-nak a kockázatkezelési módszerei, ugyanis azt látjuk, hogy a GMO-k eh, számos kérdőjelet vetnek fel, kérdést vetnek fel, eh, gyakorlatilag látjuk azt, hogy az EFSA megenged egy csomó étrendkiegészítőt, mindenféle foszfátokat, ami konkrétan egy gyógyszer, és a mi aggodalmunk az, hogy eh, az EFSA által használt kockázatkezelési módszer, és az, amit az Európai Bizottság használ, mint kockázatkezelési módszer, az eh, a vitaminok és ásványi anyagok maximumának megszabásakor rendkívül korlátozó jellegű. Én most itt négy preambulum pontot fogok bemutatni, négy problémát vetek fel, és aztán négy tanácsot adok, talán kevesebb, mint 5 perc kell ehhez. 100 millió ember szed Európában étrendkiegészítőket. Ezek nem feltétlenül olyan emberek, akik a, akik a healthy lifestyle-nak a, a, a hódolói, nagyon különböző a probléma mértéke e az EU különböző országaiban, és a különböző népességi csoportokban is eltérő ennek az alkalmazása. Ahogy globalizálódik az élelmiszerellátás, és a feldolgozott ételek is elterjednek, a mikronutriens tartalmak egyre nagyobb aggodalmat váltanak ki. A választás szabadsága meg kell engedni. Sajnálatos módon egy törvényes korlátozás az Európai Unió kedvenc módszere, ugyanakkor ez a kockázatkezelésnek nem az egyetlen módja. Hogyha ezt a módszert használnánk a szilikonbetegséggel kapcsolatban, akkor az összes búzát be kellene tiltanunk, mert a népesség 12%-a gluténérzékeny, ugyanígy teljes tilalmat kellene bevezetni a tejtermékekre, mert a népesség egy komoly hányada 80-100%-ban laktózintoleráns. Ami ezt a modellt illeti, ezt a 90-es években dolgozta ki egy amerikai intézet, és aztán átvették ezt Európában is. Látjuk, hogy ebben a modellben van a bevitelnek egy elfogadható tartománya a Noel-től terjedően. Az EFSA azt mondta, vagy valójában valójában eh, eh, elfogadható felső szinteket határozott meg, amelyek gyakorlatilag a kockázat, eh, kockázatokat figyelembe vevő változatai a Noel szintnek, tehát a felső szint, amit ők megengednek, azok már belül van a vállalható bevitelem itt gyakorlatilag ezt követően levonják az átlag legmagasabb fogyasztást, és ebből jön a maximális engedélyezett szint, amelyet aztán meghatároznak. Négy problémát vetek itt most fel, több problémát is felsorolhatnék, de ezek a legsúlyosabbak. Az egyik az, hogy az EFSA felső szintek, amelyeket ők kidolgoztak, ezek alapján határozzák meg az MPL értékeket, ugyanakkor ezek nem megbízható adatok. A brit szakértői csoport, a vitamin és vitaminügyi csoport azt mondja, hogy a 32 vitaminból és ásványi anyagból csak 8-nak lehet megfelelően kiszámolni a maximum szintjét, és az összes többire maximum egyfajta ilyen útmutató szint állapítható meg, ezeket az útmutató szinteket pedig eh, biztonságos felső szintként alkalmazni nem javasolják. Ez a probléma az EFSA-nak a megengedett felső érték szintjeivel is. A második probléma az, az hogy nem tesznek különbséget a különböző eh, toxicitások között. A legtoxikusabb eh, formáját veszik mindig figyelembe az adott élelmiszercsoportnak. És így aránytalan lesz az egész számítás ezt követően. A harmadik probléma az, hogy a modell, amit az Európai Unió használ, az felveszi, hogy a felső szint és a javasolt napi szint között a marzs az nem pontos és nem konzisztens jelzője a relatív kockázat. A negyedik probléma pedig az az, és erről mi adtunk be különböző szakértői anyagokat is, hogy a kockázatok és pozitív hatások általában egymást átfetik. Tehát, ha minden kockázatot valaki minden ember vonatkozásában ki akar küszöbölni, akkor azt fogják találni, hogy a jótékony hatások nagy részétől is megfosztjuk a népesség nagy részét. Ez egy eh, tipikus sémája annak, hogy hogyan fedi át egymást a kockázat és a jótékony hatások eh, köre. Az emberek nagy része valójában ez a modell alapján nem részesülhet az adott termékcsoport vagy élelmiszer család eh, jótékony hatásaiban. a General Toxicology eh, újságból vágtam ki, amely a brit és német toxikológiai társaság közös eh, szaklapja, és ők kritizálják az Európai Unió által tervezett lépéseket. A legutolsó dia, amit mutatok, az arról szól, hogy mi azt gondoljuk, hogy ezt a szakanyagot kellene felhasználni, ezt a cikket kellene felhasználni arra, hogy amikor megállapítja az Európai Bizottság, hogy hogyan lép a jövőben, és a parlament is ezek alapján engedélyezze a delegált aktusokat, és kísérje figyelemmel az egész kérdésnek a kezelését. 2009. júliusában eh, az általunk felvetett legfontosabb aggodalmakra sem válaszoltak. Eh, amennyit eh, mondtak nekünk, az mind elfogadható és magától értetődő, de a főbb aggodalmakra nem tértek ki. az Európai Bizottság azt gondolja, hogy a hatástanulmányok tanulmányok szerintük nem pontosak. Az ennek ez egyik oka az az, hogy az Európai Bizottság még nem is szabott meg olyan számokat, amelyek a pontosabb hatástanulmányokhoz szükségesek. Amikor a bizottság a javaslatokat, az ajánlásokat megteszi, na onnantól kezdődhetnek a hatástanulmányok, illetve azoknak az elkészítése tehát ne tekintsék fetakomplinak eh, ezeket a javaslatokat, illetve majd a bizottsági javaslatot, amit aztán gyorsan jogszabályba lehet foglalni, és akkor most végezetül felhívnám még egyszer a figyelmet ennek a két eh, dolgozatnak, illetve eh, szakciknek a fontosságára és elérhetőségére. Köszönöm. Köszönöm, megadnám a szót a bizottság képviselőnek, Macedák Köszönöm, elnök asszony. Uh, uh, uh, Úgy gondolom, hogy itt most olyan petíciókról van szó, amelyeket összevonhatunk, egy csoportként kezelhetünk. Itt gyakorlatilag különböző megközelítéseket illeti kritika, a vitaminok és ásványi anyagok maximális szintjével kapcsolatosan élelmiszer kiegészítő termékekben. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság elvégezte a munkát a megfelelő irányelv alapján. Néhány megjegyzést szeretnék tenni. Verkerk úr petíciójával kapcsolatosan. Az egyik petíciót egy élelmiszer terapeuta nyújtotta be, Verker úr pedig medicine Uh, uh, a vitaminokhoz és anyagokhoz való hozzáférés tervezett korlátozásával kapcsolatosan uh, nyújtott be petíciót. Itt élelmiszer kiegészítőkről van szó, amelyeket egyébként élelmiszerként és nem gyógyszerként szabályoznak. Tehát ezek nem gyógyhatású szerek, ami igen fontos különbség. A petíciókban foglalt kritikák zömét nem hallottuk itt most szóban, de ezek a, az olyan vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal kapcsolatosak, amelyek mindenféleképpen elengedhetetlenek az emberi szervezet számára, ugyanakkor viszont eltérően lehet értékelni kockázatukat. A vitaminok és ásványi szerek alapvető szerek, ugyanakkor kockázattal is járhatnak, hogyha túl nagy adagban vagy mennyiségben fogyasztják. Éppen ezért a maximális szintek meghatározása a fogyasztók biztonságának érdekében történik. Az Európai Parlament is elfogadta azt az elvet, miszerint maximális határértékeket kell szabni, mégpedig olyan kritériumok mentén, amelyeket az irányelv előír. A bizottság ezeket teljes körűen igyekszik alkalmazni. Az egyik kritérium szerint tudományos kockázat értékelés alapján kell megállapítani a maximális határértéket, amelyet az EFSA, illetve korábban a jogelődje végzett. Tehát ők adnak szakértői véleményt. Perker úr azt Java, aztán mondja, hogy az EFSA által számított szintek nem megbízhatóak. Most egy komoly lehetőség, illetve egy nagyon komoly és súlyos következményekkel járó állításról van szó, ami a költ kockázatkezelés vagy kockázatértékelést illeti. Cannot uh, uh, accept uh, this criticism about the evaluation. Tehát a kockázat értékelés nem minden esetben fogadható el. criticism or implied criticism about the independence of the